Chers amis, chers collègues, Kedves kollégák! Si vous bien vous installer. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Clara. mais vous, non? Bon. Nous allons donc... Euh, Tehát akkor kezdjük. Méghozzá egy közmeghallgatással amelynek a címe a következő. A tudomány és a halászati gazdálkodás találkozói. Egészen pontosan a haláldományok alakulásáról fogunk beszélni, és a halászati gazdálkodásról, amelynek mindenképpen a tudományos adatokra kell alapulnia, és figyelembe kell figyelni a teljes figyelembe kell venni a teljes kifogható mennyiségeket. Azonban néha a tanács, illetve a bizottság döntései a jelzések szerint nem felel meg mindig a tudományos ajánlásoknak. Éppen ezért meg kell néznünk, hogy milyen folyamatok vezetnek ezekhez a döntésekhez, és ez a meghallgatás ezt fűzi ki célul. Nagyon köszönöm a meghívott előadóinknak, hogy elfáradtak ide, és részt vesznek ezen a nyilvános meghallgatáson. Először is megkérném a bizottság képviselőjét, hogy beszéljen nekünk a, a halászati lehetőségekről, majd pedig a négy meghívott előadónk, akik a, te, a tudományos világot, a halászati szektort, illetve az egyesületi szektort képviselébe fognak számolni nekünk a helyzetről maximum 15 percben. Az előadások után pedig a szokásos kérdés-válasz rész fog következni. És akkor meg is adnám a szót elsősorban Jost, első, először is Jost Párdekupárnak, aki a DG már képviselője, és aki egy általános képet fog nekünk adni a jelenlegi helyzetről. Nagyon köszönöm, mindig nagy öröm önökhöz jönni, Köszönöm, Jost Párdékoper vagyok, és a Digi Marinál dolgozom, tudományos munkatárs vagyok, tudományos tanácsadó. Nem fogok 15 percig beszélni, nem fog ez olyan sokáig tartani, csak egy ö, üzenetem lenne, amelyet szeretnék megosztani mindenkivel. A szakpolitikánk, stratégiánk során mindig a tudományos adatokra alapozunk, nincs is más lehetőségünk, ugyanis a közös halászati politikánk, illetve a többi halászati politikánk is célul tűzte ki, hogy a tudományos adatokra alapozza a munkáját. Ez lenne tehát az alap, alapgondolat, amelyet szeretnék önökkel megosztani. Majd uh, többi képviselő is nyilván erre fog kitérni. A, még egyszer elmondom, tehát hogy a fő üzenetem az az, hogy a politikai javaslataink, azok a politikai javaslataink, azok mindig tudományos adatokra alapoznak. Beszélnék egy kicsit először is a halászati lehetőségek megállapításáról, illetve a Lisszaboni szerződésről. A Lisszaboni szerződés értelmében a kizárólagos hatásköre van ebben a tanácsnak. Tehát a tanács osztja ki a halászati lehetőségeket, nincs itt társ döntés. Úgyhogy jó lenne megnézni, hogy ez a folyamat hogyan is működik, hogyan is van. mert hogy önök nem ismerik egészen pontosan, egészen közelről nem lehetek még ezt a folyamatot. Először is tehát mindig a tudományjal kezdjük a folyamatot, és remélem, hogy ott is végzünk. A DG Máriban az Európai Bizottságnál, de egyébként mi az Európai Bizottságot képviseljük, tehát aláírunk egy egyezményt minden évben, egy nemzetközi független alászati szervezettel. Tehát van egy olyan egyezményünk, amelynek a keretében megkérjük ezt a tanácsadó testületet, hogy adjon nekünk megfelelő tudományos tanácsadást nagyon szívesen beszélek erről majd részletesen is, hogyha van bármilyen kérdés. Összesen 200 halról szoktunk, halállományról szoktunk tanácsokat kérni, és ezek az adatok, ezek a tanácsok képezik a munkánknak az alapját. Nem fogok beszélni arról a mm, Halászati Tudományos Műszaki és Gazdasági Bizottságról, amely egyébként nem annyira vesz ebben részt. Tehát a Halászati Tudományos Műszaki és Gazdasági Bizottság sajnos a földközi tengeri térséggel nem annyira foglalkozik, és itt nincsenek is teljes kifogható mennyiségre vonatkozó szabályok ennek a mm, egyezménynek a vonatkozásában. Tehát megnézzük, hogy melyek azok a feltételek, amelyeken belül szeretnénk adatokat, tanácsokat kapni. Először is mindenféle politikai iránymutatástól fontos, hogy független legyen a tudományos adat, fontos, hogy a tudományos adatok azok tudományos megfigyelésekből származzanak, és csak tudományos módszereken alapuljanak, semmiféle politikai iránymutatást ne kövessenek ezek a tanácsok. erről, hogyha szeretnénk a későbbiekben, még nagyon szívesen beszélek. Az évnek az e első végé, első részében több száz munkacsoport foglalkozott ezzel a témával, a tudományos adatoknak a felhasználásával az ISS vonatkozásában. Egyébként ez egy olyan, olyan tanács, amelyet mindannyian követünk. Mi a bizottságnál egyébként közleményt adunk ki májusban, illetve január, június elején, de olyan közleményt, amelyben visszanézünk, hogy mi is történt az elmúlt években, már ami a halálományok megőrzését illeti, illetve ebben a közleményben elmondjuk, hogy melyek azok az alapvetések, amelyek mentén a bizottság javaslata a halászati lehetőségekre fog vonatkozni. Tehát ez a közlemény, ez egy teljesen tudományos alapokon mm, alapokon működő közlemény. Például logikus, hogy ebben a szakpolitikai nyilatkozatban mm, kitérjünk a szakpolitikánknak a pilléreire. Fontos, hogy az érdekelt kell. egyeztessünk, és tudományos alapokon alapokra helyezzük a munkánkat. Tehát tényleg az, egye, érdekelt felekkel tudományos munkát folytatunk. Amikor a közleményt kiadjuk, akkor utána egy úgynevezett tudományos szemináriumot szervezünk, amelyen jelen vannak a tanácsadó szervezetek, és lehetőségük van az érdekelt feleknek, több százan jönnek egyébként, akik a közleményre is kitérnek, tehát a politika, szakpolitikai iránymutatásokat is megvizsgálják, valamint a tudományos adatokat is vizsgálják, azokat, amelyeket megosztottak velünk a tudományos életképviselői. És így készülnek a teljes kifogható mennyiségre vonatkozó kvóták a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácssal és a többi, többi kompetens tanácsadó szervezettel szorosan együtt dolgozunk, és hogyha megnézik ezt a diát itt a, kivetítőn, akkor látható az, hogy a teljes kifogható mennyiségnél mikor jelennek meg az adatok, mikor jelennek meg a mélytengeri területekre vonatkozó adatok, ugye ez június, mikor kapjuk meg az északi tengerre vonatkozó adatokat. Azt láthatjuk, hogy már nyáron kapunk, e, kapunk jelentős információkat, és nyár után pedig megnézzük a halállományra vonatkozó tanácsokat, megnézzük, hogy az északi tengerre, az atlanti térségre milyen információk vonatkoznak. Tehát ennek a, az az alapja ennek a az egész folyamatnak, hogy a bizottság a javaslatát megfelelőképpen fejleszthesse. Egyébként sokszor a kifogási opciókra is kitérünk. Alapvetően egy olyan mm, információban, amelynek meg kell felelni a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács iránymutatásainak mert megmondjuk, hogy egy adott fajtára vonatkozó kifog, kinyerés, ez mennyi tonna lehet. Kialakítjuk a, az információinkat. Először is ö, októberben mm, a balti tengeri fajokról döntünk, majd pedig decemberben az egész északi atlanti térségre, illetve minden egyes, minden egyes halászati és halfajra, tehát ebben már benne van a Norvégiával való egyeztetés, minden, Decemberben tehát megvan már az összes információnk. Ezek az információk már hivatalos tárgyalásoknak az eredményei, amelyeket a teljes kifogható mennyiségre vonatkozó mm, ajánlásaimba bele kell foglalni. Tehát októberben megvan a balti javaslat, decemberben pedig a teljes, teljes halálományra vonatkozó kvóták, és novemberben pedig a mélytengeri halászati lehetőségekről hozunk döntést. 6-8 hét az átfutási idő, ezt nem látják, de az a lényeg, hogy elmegyünk a szakértőkhöz, a tanácsi munkacsoportokba, és megosztjuk velük, hogy melyik javaslatunk milyen mm, tudományos háttéren is alapul. Így szeretnénk a tudományos munkát bevenni a politikai, szakpolitikai döntésekbe. Tehát a tanulmányokból, a tudományos adatokból nyerjük a szakpolitikának az alapját. A tagállami szakértőkkel együtt dolgozunk, a tanácssal, összességében arról van is, szó, hogy a tudományos adatokat hogyan is értjük meg, ugyanis alakítjuk át azokat tanácsokat. A tanácsi munkacsoportokkal, szakértőkkel ezért ilyen fontosak az egyeztetések, ideértve a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácsot is. Számunkra ez egy fontos folyamat, nem látszik ez, ugyanis a tanácsnak az árt ajtói mögött zajlik. Viszont annál fontosabb, ugyanis az érveinket itt osztjuk meg, itt állunk ki a tanácsban az érveink mellett próbáljuk rá, próbáljuk arra buzdítani a tagállamokat, hogy így a tudományos adataink mentén vizsgálják a szakpolitikai ajánlásainkat. Egy-két héttel a tanácsülés előtt már meg, megnézzük, hogy melyek az utolsó elemek, amelyeket még, amelyeken még finomítani kell. Megnézzük, hogy milyen tudományos munkára van még szükség utolsó pillanatban, és a tanács ülés kezdetére már minden egyes információ a birtokában vagyunk. Gyakran előfordul, hogy a legvégső konszolidált javaslat az egy-két nappal a tanácsülés előtt készül csak el. Aztán a tanácsülésen tudják, hogy itt a politikusok döntenek, bizottsági biztosi szinten. Nem mennék bele ebbe a folyamatba, az a lényeg, hogy egy egész összetett hosszú folyamatról van szó. Minden évben jelentést készítünk arról, hogy mennyire értük el a céljainkat, és minden évben próbáljuk elérni a bizottsági céljainkat, próbálunk előre haladni, és amilyen amennyi hallállomány esetén csak lehet, próbáljuk betartatni ezeket a maximális mennyiségeket. Látom, hogy közben, hogy lejárt a 10 percem, úgyhogy befejezném, de nagyon szívesen válaszolok a később felmerülő kérdésekre. Nagyon köszönöm ezeket a pontosításokat, amelyek rendkívül fontosak. És akkor át is adnám a szót. Ez két Kierkegaardnak, aki a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács konzultatív tanácsának az elnöke, és aki a halászati lehetőségek megállapításáról fog nekünk beszélni. És meg is találtuk a diáit. Át is adom tehát aki a szót. Kit kell a szó. C'est bon. Non, appuyez. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást is, hogy részt vettek ezen a meghallgatáson, és az ICIS, a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács nevében itt egy előadást tarthatok. Az eh, ICES tanácsadó testületének a felnővezetője vagyok. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a, az ics e t a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácsot. Ezt 1902-ben alapították, mi vagyunk a legrégebbi kormányközi testület az egész világon. Megpróbálunk a tengerek fenntartható gazdálkodásához tudományos szakvéleményekkel segíteni az országok munkáját. Az északi-tengeri, a balti-tengeri, északkereti, keleti atlanti óceán vizeivel foglalkozunk. Of, of uh, more than 1,500 experts with mint egy 500 szakértő vesz részt rendszeresen az ICESZ szakmai tudományos munkájában, és mintegy 160 workshopot, szemináriumot, munkacsoport ülést tartunk. Inkább a tanácsadói munkákra koncentrálnék most, és nem annyira tudományosra. A észak-keleti Atlanti óceán területével kapcsolatban az ott a NERV-nek, az e, a NASZKÓ-nak, a lazac megőrzésével foglalkozó szervezetnek, valamint az Európai Bizottságnak is adunk tanácsot. Emellett a Helsinki Bizottsággal is kapcsolatban vagyunk, környezetvédelmi területen is tanácsokat adunk. Az ICESZ kérésre ad tanácsot, tehát nem saját kezdeményezésünkre, hanem hogyha megkeresnek minket, és kérik a szakvéleményünket. Egy adminisztratív megállapodásunk van az EU-val, valami az Európai Bizottsággal, amelyben konkrétan rögzítjük azt, hogy milyen típusú eh, tanácsot eh, adunk. Ez tehát a tanácsadói tevékenységünk eh, kerete, de természetesen az eszközeink, a módszereink is nagyon fontosak, és a leglényegesebb, hogy független szervezetként tevékenykedünk, politikailag teljesen semlegesen. De csak, mint mondtam, megkeresésre adunk tanácsot. 2017-ben az ICESZ a halászati lehetőségekkel kapcsolatban 190 fajjal kapcsolatban adtunk tanácsot, és vannak olyan fajok, amelyek kapcsolatban csak két évente, vagy három évente, de van amelyekkel kapcsolatban akár évente többször is adunk szakvéleményt. Emellett a halászati tevékenységekre gyakorol különböző tényezőknek a halászati tevékenységekre gyakorolt hatásával is foglalkozunk. A az adminisztratív megállapodásunk, amit az Európai Bizottsággal kötöttünk, szabályozza a tevékenységünknek a részleteit. Emellett különös konkrét kérésekre is válaszolunk, reagálunk tanácsadással, hogyha az EU tagállamok fordulnak hozzánk. Ide tartozhatnak olyan kérdések, amelyek befolyásolják a mélytengeri halászatot, vagy egyáltalán a halászati tevékenység kereteit. A gazdálkodási stratégiák kidolgozásával is foglalkozunk, tehát nagyon sok kérdéssel foglalkozunk, ha ilyen különös, konkrét megkereséssel fordulnak hozzánk a gazdálkodással és a, hát teljesen minden került a hal, halászati gazdálkodással foglalkozunk. Minőség biztosítással rendelkezünk. Ha megnézzük a tevékenységünket, ez is az adatgyűjtés. A halászati lehetőségek kapcsolatban nagyon sok adatra van szükség, adatokra alapozott ez a tevékenység. A tagállamoké a felelősség, tehát nem az ICC, hanem az EU tagállamok a felelősek azért, hogy összegyűjtsék a szükséges adatokat és ezzel támogassák a közös halászati politikát mindegyik tagállam végez adatgyűjtést. Az ICSZ ezt segíti különböző iránymutatásokkal, illetve működtetünk egy adatbázist. A szakértői csoportokhoz kerülnek ezek az adatok, és ezek a szakértői csoportok jelentik a munkánk fundamentumát. A szakértők az összes ICESZ tagállamból érkeznek, és az Európai Bizottságtól külön kérésre a szakértők tudományos alapokon készítik el a szakvéleményeket. Az EU-n kívül is vannak szakértők, velük is együttműködünk, tehát mindegyik e, ICESZ tagállamhoz hozzájárul a munkához. Peer review-kat tartanak a szakértőink, tehát közös konzultációkat, és ezután ez jelenti majd az alapját a szakvélemény megfogalmazásának, hiszen érthető nyelven, könnyen olvashatóan kell megfogalmazni a szakvéleményt, hogy ez valóban releváns legyen a gazdálkodási rendszerek számára és végül a tanácsadói bizottság hagyja jóvá eh, ezeket a tervezeteket. Mint egy 40 eh, ilyen eh, csoport, szakértői csoport dolgozik, csak azért mondom, hogy lássák, hogy milyen szinten, milyen volumenben dolgozunk. Ezek a szakértői csoportok jelentik, tehát az ICESZ motorját, itt évente a szakvéleményükkel hozzájárulnak a eh, munkánknak ehhez a részéhez speciális kérésekre reagálva is elkészítik a szakvéleményüket ezek a szakértői csoportok, mint említettem. Ahol a szakvéleményhez nyilvánvaló, hogy kell egy konkrét cél, tehát emellett keretekre van szükségünk, és pontos célkitűzésekre. A célokat nemzetközi megállapodásokban rögzítik, az ENSZ tengerégi egyezmény egy ilyen, vagy a alállományokra vonatkozó egyezmény. Van egy magatartási kódexünk, amely a maximális fenntartató hozam eh, alapján járunk el, hiszen ez az elérendő cél, hogy biztosítsuk az államok számára a maximális fenntartható hozamot. Mindegyik nemzetközi egyezménynek, eh, amely ugye a szakvéleményünk alapja, az eh, elővigyázatossági elve az alapja, a kiinduló pontja, és három kulcs szóval lehetne ezt talán összefoglalni. A közös halászati célkitűzések közül az egyik az, de hogy újra és újra el kell magyaráznunk, hogy ez alatt mit értünk. Tehát a közös halászati politika az elővigyázatosság elvére épül, és biztosítania kell, hogy a Eh, hal eh, populációkat, az állományokat eh, olyan módon lehessen helyreállítani, hogy megőrizni, hogy egy megadott időt távon biztosítani lehessen a maximális fenntartható hozamot. Hát ez a cél, és ehhez mérjük az utána kialakított tanácsainkat. A tudományos szakvéleménnyel, tehát szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az elővigyázatosság alapján eljárva teljesüljenek a nemzetközi egyezményekben, illetve a közös halászati politikában rögzített célok. A halászati lehetőségek erre mindig az előttünk álló évekre, az előtt, jellemzően a következő két évre vonatkozóan dolgozunk ki szakvéleményt. Hát elmondjuk, hogy ez következő évben hát az állomány a részét lehet kihalászni, hogy az még összhangban legyen a célokkal. A kiinduló pontunk az, hogyha van egy gazdálkodási e, terv, amelyben amelyet elfogadtak az EU rendszerén belül, vagy mondjuk az EU e, és Norvégia e, megállapodtak az gazdálkodási tervben, akkor ennek része az, hogy milyen szabályok mentén érik el az országok ezeket a célokat. Hogyha elég eh, összhangban valónak tartjuk ezt a tervet az eh, eh, óvatosság vagy elővigyázatosság elvével, mert ez, ez a saját előfeltételünk, ugye nem adunk szakvéleményt olyan területekben, ami nem felel, nincs összhangban a nemzetközi elővigyázatossági elven alapuló standardoknak. Tehát a maximális fenntartható hozamra vonatkozóan adunk eh, szakvéleményt, hogy hogyan lehet elérni az MSZ-t, azután eh, ehhez kapcsolatos, ehhez szükséges adatokat, információkat eh, bekérjük. És olyan államanyagokkal kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az elővigyázatosság elve mentén nem tudunk teljes körű szakvéleményt adni. A munkánkat tehát mindenkelőtt úgy végezzük, hogy különböző referenciapontokhoz mérjük az állomány aktuális helyzetét, de mindenképpen a maximális fenntartható hozam biztosítása a fő célkitűzés. Az ICESZ bizonyos referenciapontokat használ, például a biomassa egy ilyen referenciapont, ami azt jelzi azt, hogy a halállomány milyen állapotban van, hogy egészséges-e az állomány, vagy már közeledik a túlhalászás állapotához. Meghatározzuk azokat a referenciapontokat, amelyek eh, alapján meg tudjuk határozni, hogy sikerül -e elérni a célt, azaz a maximális fenntartható eh, hozamot egy adott állomány esetében. Fontos a mortalitás megfigyelése is, tehát éves alapon a halállomány mekkora részét lehet hosszú távon is kifogni ahhoz, hogy a maximális fenntartató hozamot lehessen biztosítani. A fogásokra vonatkozó tanácsunk részét alkotják a visszadobások és Most, miután eh, vannak kirakodási kötelezettségek, egyre nagyobbak a kihívások. A következő évekre vonatkozóan a mm, halászati mortalitás mérése és az egyik fontos feladat marad, mekkora nyomás az állományokon, csökkennek-e az állományok, ezt próbáljuk meghatározni a referenciapontok figyelembevételével. hogyha a mortalitáson felett marad még egy kielégítő mérték, méretű lány, akkor valószínűsíthető az, hogy sikerül majd elérni a célkitűzést, a maximális fenntartható hozam biztosítását megpróbáljuk azt is megbecsülni, hogy a, a közös halászati politikában meghatározott maximális fenntartható hozam eléréséhez milyen intézkedésekre van szükség. Van egy teljesen egyértelmű szabálya a munkánknak, hogy milyen amikor egy állomány a maximális fenntartató hozzam biztosításához megfelelő állapotban van, akkor itt ezt a vonalat veszük figyelembe. Tehát a alacsony a mortalitás, az állomány mortalitása, itt mérjük ezt a trigger pontot, és van egy egyetemű szabály tehát arra, hogy aminek az alapján összeállítjuk a szakvéleményünket. Azt hiszem, hogy el is fogyott lassan a 15 percem. Még a minőségbiztosításról hogy mondjak néhány szót. Nagyon fontos tudjuk azt biztosítani, hogy a halászati állomai gazdálkodásra pozitív hatást gyakoroljon a mi szakvéleményünk, a halászok is ezt figyelembe tudják venni, ezért nagyon fontos, hogy a kiváló minőségűek legyenek a tanácsaink a legjobb rendelkezés álló ismeretek, tudományos adatok alapján készítjük el a szakvéleményt, biztosítani kell, hogy a folyamat transzparens legyen, azaz a szakértői csoportnak érintettek számára hozzáférhetővé kell tenni a dokumentumainkat. Büszkék vagyunk arra, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem eh, politikailag semlegesek eh, vagyunk, semmilyen eh, előítéletünk nincsen. Tehát nem előítéletesen alakítjuk ki a tudományos szakvéleményünket. És természetesen azt is biztosítani kell, hogy releváns legyen a szakvélemény, azaz megfeleljen az ügyfeleink igényeinek és szükségleteinek. Azt hiszem, hogy az ele is telt az időm. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen ezt az előadást, és most pedig felkérem Nick Bailey urat, az STCF e vagy HTMGB tagját, hogy most ő beszéljen a halfogási lehetőségekről. Nick Bailey a legjobb szakértőket hallgatjuk ma meg, úgyhogy nagyon pontos fogalmaink lesznek. Köszönöm szépen, Bailey úr, öné a szó. Köszönöm szépen, hogy beszélhettek önöknek. A HTMGB változó szerepéről fogok beszélni. A kifogható mennyiségek és fogási lehetőségek változásáról. Először magáról, a bizottságról beszélek, aztán elmesélem, hogy mivel foglalkoztunk korábban, és mi volt a szerepünk a teljes kifogható mennyiség meghatározásában aztán elmondom azt is, hogy milyen kirakodási kötelezettségekkel kapcsolatos szerepünk volt, illetve a több éves tervek kialakításához hogyan járultunk hozzá. Tehát a HTMGB mint Tudományos és Műszaki Bizottság, az Európai Bizottság elképzelései szerint ugye az ISIS helyébe lép, és 31 tagja van, nem reprezentatív, hanem a Máre főigazgatóság választja ki a tagjait, általában három éves ciklusra, és három plenáris ülésünk van évente szakértő munkacsoportok segítenek Európa különböző részéből bennünket, gyakran levél útján. A bizottság különböző tanácsokat ad. Egyrészt a jelenlegi közös halászati politika 2003 utáni megvalósításában, aztán monitorozza a KHP eredményeit, illetve különböző atlanti, illetve földközi tengeri halászati témákban nyújtunk tanácsot. A korábbi munkája a bizottságnak a tak meghatározásához kötődött, illetve halállomány felülvizsgálathoz, nem csak az ISIS területén, ami itt a bal oldalon van felsorolva, hanem gyakorlatilag az egész világról érkeztek az igénybevevői a tanácsainknak. Az állomány felülvizsgálat több száz állományra terjedt ki, mint egy 700 oldalas volt ez a gyűjtemény, és Mm, tudományos szakértők véleménye jelent meg a mi értékelésünkben. A kezelési terveknél vették figyelembe, illetve a szociális-gazdasági problémák esetén a tanácsainkat egyre nagyobb szükségletként jelent meg hogy mással foglalkozzunk a jelenlegi közös halászati politika keretében, és ezért felhagytunk az állomány felülvizsgálattal. Ettől függetlenül a teljes kifogható mennyiségről is, a takról is nyújtunk tanácsadást a bizottságnak adott halfaj állományváltozásának kihatásairól például, illetve a rugalmasságról a kvóták esetében, illetve a járulékos fogások és a tagállami éves mennyiségek nyomon követése terén. Tehát van azért szerepünk a teljes kifogható mennyiséggel kapcsolatosan jelenleg is. Most foglalkozzunk, elnézést, két oldalt lapoztam egyszerre, a közelmúltban, az elmúlt években egyre inkább a eh, KHP eh, végrehajtásában segítettünk. Ennek a munkának több aspektusa kötődik a teljes kifogható mennyiség meghatározásához. A kirakodási kötelezettség nagyon fontos része a eh, KHP-nek. Ugye minden halat partra kell vinni, időben persze eltérések lehetnek regionális kezelési csoportok, például az északi tengeri döntenek erről, és ők hagyják jóvá az egész szakpolitikát. Én a részletekben most nem fogok belemenni, csak annyit mondanék, hogy tök, több szakaszos ez a megkis, megközelítés, tehát nem egyszerre vezették be az összes hajó méret esetében a kirakodási kötelezettséget, és ez kihat a teljes kifogható mennyiségre. Nézzük, hogy az állomány esetében ez mit jelent. Van olyan, amire egyáltalán nem vonatkozik, van, amire részlegesen, és van, amire teljesen a kirakodási kötelezettség, ami az ISIS tanácsait illeti. Um, kifogási tanácsot adnak, és bizonyos esetekben adnak kirakodási tanácsot is. Az eredeti kifogható mennyiség javaslat, a nem kirakodási kötelezettség esetében kirakodási tanácsot jelent, kirakodás alá eső esetében kifogásít, a részleges kategóriánál pedig további információt, és ebben volt szerepe a HTMGB-nek a közelmúltban. Azt is kérték tőlünk, hogy nyújtsunk iránymutatást nehéz számítások elvégzéséhez az ISIS kifogási tanácsából kell kiindulni, és a, a hajó és felszerelés típusok alapján nyújtunk um, megsemmisítési vagy visszaengedési uh, tanácsot. Aztán az ISIS kifogási tanácsa alapján kivonjuk az egyik számot a másikból, amennyiben nincs kirakodási kötelezettség lehető legpontosabb teljes kifogható mennyiség kiigazítást eszközölünk. A A visszadobási számítás évente történik, és nagyon fontos információt jelent a halászati egységek által szolgáltatott információ a DG Márén keresztül. Nézzük a második témát, a több éves terveket. Ez a másik sarokpontja a KHP-nak és előbb-utóbb a visszaengedési, visszadobási tervek is beleépülnek. A bizottságunk a több éves terveket értékeli, illetve teszteli a különböző eszközöket. Nagyon nehéz a vegyes halászat kérdését kezelni, ez egy prioritás. Eddig a munka egy sor területet érintett, Balti-tenger, Északi-tenger, északnyugati vizek, nyugati földközi tengeri medence, illetve az adriai eh, kisebb állományokra terjed ki a munka. Nagyon sok halfajjal, halfajtával foglalkozunk, anélkül, hogy nagyon merev szabályokat próbálnánk meghatározni. A uh, vegyes halászat esetében nagyon nehéz elérni időnként a KHP célkitűzéseit, ugye ez lenne a fő cél. Mi is a probléma a vegyes halászattal? Azoknak mondom, akik nem ismerik a témát. Itt egy ábra az ISIS-tól csortam el. Itt látható két függőleges hasáb. mindegyikben kilenc uh, halfajta uh, van megjelenítve. Jobb oldalon az a forgatókönyv szerepel, amikor addig lehet alászni, amíg csak a teljes kifogható mennyiséget ki nem fogták. Itt látható, hogy a másik oldalon az ellentétes esetben a minimális esetről van szó, amikor az első teljes kifogható mennyiség megvalósul, akkor leállnak a halászattal. Ilyenkor nem tudják teljesen kiaknázni a lehetőségeket, egyik, egyik forgatókönyv sem elfogadható a KHP célkitűzései alapján az lenne a az lenne a járható út, hogy valahogyan a kettőt kibékítsük egymással. Azzal foglalkozunk, hogy a hozam esetében, a maximális fenntartható hozam esetében egyfajta tartományt határozzunk meg, és ne konkrét plafonokat. A, az ICS e már néhány ilyen tartományt meghatározott, és a mi bizottságunk részt vesz ebben a munkában, ennek a gazdasági modellnek a kialakításában. Példát mondanék rá, hogy mi is zajlik. Az északi tengeren hat állományt vettünk figyelembe, 2020-ig tartó időszakban egy olyan egyszerű szabályjal alkalmazzuk a tartományokat, amennyiben az egyik állomány eléri a felső határt, akkor eh, ahhoz igazítjuk a eh, határértékeket. Ez a példa két halászati célkitűzés tartalmaz, az egyik a maximális gazdasági hasznot, a másik pedig a KHP-nak az alapreferencia értékét, ezeket kellene közelíteni. Látható, hogy három halálomány esetében a tartományok alkalmazásával sikerült meglehetősen jó eredményt elérni. A tőkehalnál is bíztatóak az eredmények, viszont két olyan halálomány van, ahol a mortalitás sokkal alacsonyabb, mint a maximális fenntartható hozam alkalmazásával lenne. Ez a példa nem annyira beszédes, de azért le lehet belőle szűrni, hogy óvatosan kell átalakítani a rendszert. Úgy gondoljuk mi a bizottság részéről, hogy érdemes foglalkozni ezzel az újítással. Néhány dologra oda kell figyelni. a tartomány felső részét nem szabad túlhangsúlyozni, mert akkor nagyon kevés hal marad. Inkább a tartomány alsó részében kell működni. Két további észrevétel a KHP más feltételei állandóan változnak, szelektivitás, meg a kirakodási kötelezettség, tehát mozgó célok vannak, a mortalitás levitelével a több faj által okozott nehézségek jelentkeznek. A harmadik dologgal foglalkozzunk most. Már említettem, hogy a földközi tenger medencéjében is tevékenykedünk. Ott is javasoltak kifogható mennyiség meghatározást, meg minimális kirakodási kötelezettséget, de komoly az aggodalom, a halállomány e, megfogyatkozása miatt 2016-ban el is kezdődött a munka, hogy javítsuk a helyzetet. Egyre több állományt mérünk fel a földközi tengeren is, a partner szervezetekkel együtt nagy előre lépés sikerült tenni, sokkal jobb információval rendelkezünk most már. Hadd foglaljam össze a bizottságunknak a szerepe a kifogható teljes mennyiséggel kapcsolatban változott, most már nem a régi rutin szerint zajlik, továbbra is foglalkozunk viszont adhok, tak vonatkozású kérdésekkel, a KHP eredményeit monitorozzuk, javítjuk a földközi tenger térségében a szerepünket, és a világ más részein is válaszolunk adhok megkeresésekre, és nagyon sokféle tanácsot nyújtunk biológiai, műszaki és gazdasági témákban, nem csak a teljes kifogható mennyiség vonatkozásában. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Béli úr! A, az STECF, illetve HTMGB bemutatását, most pedig Pim Vizernek fogom átadni a szót. Hol van Pim? Pim, gyere Pim! Pim Visser, e, főigazgatója a Visnednek, a e, holland e, termelői szervezetek szövetségének, és az éves teljes kifogható mennyiségekről a szakmabeliek véleményét fogja közvetíteni. Ugye, Pim? Thank you. Thank you for the invitation and thank you for the possibility to share. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget arra, hogy megosztatok pár alapötletet. Én most teljesen más dolgot, dologról fogok beszélni. A, nem a tudományos nézőpontról, hanem a halászoknak a nézőpontjáról. Kik is vagyunk mi, szervezetei vagyunk egy a holland repényhal halászok 65%-át és a holland barna garnélek kihalászóinak 35%-át felelő ernyőszervezet vagyunk. Mi itt Európában a halászokra, magukra a halászokra helyezzük a hangsúlyt, akik minden nap elmennek halászni, hogy nekünk friss halat hozzanak. Lássuk, hogy hol is van a különbség a tudományos élet, a politikusok, illetve a halászok között, ugyanis a halászoknak is megvannak a saját maguk megvannak a saját maguk közösségei, azonban csak nemzetközi, illetve öm, országos szervezetek hallatják a hangjukat ö, Hágában, illetve Brüsszelben. Mi viszont a Europassion, vagyis az európai szervezeten keresztül, illetve az EAPO-n keresztül ö, hallatjuk a hang, hangunkat. A célunk az az, hogy ö, ez a mottónk is, hogy megteremtsük, megteremtsük a lehetőséget a halászoknak arra, hogy halászanak a halász fagyasztó mm, hajók szervezetével is együtt dolgozunk, ők 1999 óta működnek. Európai szinten az LPO-val, illetve Europessel dolgozunk együtt. A logoknak a nagyobb része brit halász szervezet, viszont ők már kiléptek sajnálatos módon ezekből a szervezetekből. Amikor halászhajókról beszélünk, ne felejtsük el, hogy nagyon nagy különbség van a halászhajók között, vannak egészen nagyok és egészen kicsik, viszont mindegyik halászati tevékenységet folytat. Amikor halászati politikáról beszélünk, akkor halászokról és az ő családjaikról is beszélünk, és a halászoknak a fő célja, ne felejtsük el, az az, hogy táplálékot adjanak az embereknek. A lakosság egyre nő a az egész világon. Bal oldalon egy afrikai kép található, jobb oldalon pedig egy nyugat-európai kép. A lényeg, hogy mindenhol táplálékot adjunk az embereknek. A halászati politika a halászokról szól, a, halászok, a halászati politikát csak a halászokon keresztül tudjuk megváltoztatni a megfelelő kezelés mentén tudjuk a halállományokat kezelni, de igazából nem is a halállományt kezeljük, hanem magukat a halászokat. Ez nem egy pontos adat, mindenhol a vesző után még több tizedes van, minden attól függ, hogy milyen modellt használunk. A halálományoknak a pontos eh, méretét nem tudjuk meghatározni. Tendenciákat láthatunk. Az elmúlt években felfelé ívelő eh, tendeket láthatunk. Viszont eh, nem megfelelően megbízhatóak ezek az, ezek az adatok. A lehető legjobb mutatókat kell használnunk, hogy a valóságot valamennyire le tudjuk képezni. A tudománynak az a célja, hogy segítse a halászokat abban, hogy a halálományt megfelelőképpen kezeljék. Éppen ezért a halászok és a tudomány között jó kapcsolat kell, hogy legyen, ez mindannyiunk érdeke. Ahogyan az előbb mondtuk, több éves teljes kifogható mennyiség meghatározást tűztünk ki célul. Ezzel a vegyes halászatnak a kapacitását tudjuk megfelelőképpen kezelni, emelni vagy csökkenteni. Ezt viszont csak több évre előre tervezve tehetjük meg. Az északi tengeren már működik egy ilyen több éves rendszer. Nem lehet minden fajt külön kezelni, vagyis vegyes csoportokra van szükség. A halállomány nem lehet kezelni, hogyha nincs megfelelő adat minden egyes hal fajról. Egészen egyszerűen nincs tudományos, illetve költségvetési lehetőségünk arra, hogy minden egyes halról pontos adataink legyenek innovatív nyomonkövetésre van szükség. Az innováció rendkívül fontos szó a tudományban teljes dokumentációra van szükség, ez azonban nem jelent egyet a kamerarendszerekkel. A teljes dokumentáció teljes dokumentációt jelent. A CCTV rendszer, ha bár ingéretes, még mindig gyerekcipőben jár. A nyomonkövetésnek az, a költsége pedig aránytalanul magas. Folytatnunk kellene a technológiának a továbbfejlesztését, erre szükség van, azonban már alulról jövő, alulról jövő kezdeményezésekre is szükségünk van a halászokat be kell vonnunk a tudományos munkába, ez alapvető fontosságú. Az egész ágazaton belül adatgyűjtése van szükség magából, az, az ágazatból kell az ágazaton keresztül kinyernünk, kinyernünk az adatokat. Kövessük a tudományt, kövessük a tudományos ajánlásokat, vagyis nem szabad politikai alapokra helyezni a halászatot. Nem szabad, hogy itt politikai kérdés alakuljon ki. Nem, nem, a halászatot tudományos alapokra kell helyezni. Na de mit is jelentünk, mit is jelent, mit is értünk a tudomány szó alatt? Hogyha valamit nem tudunk, az is lehet tudomány, és hogyha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, az is egy tudományos tanács lehet de nem tudunk mindent részletesen, az önmagában nem jelent még vészhelyzetet. Kövessük, fogadjuk meg a tudományos tanácsokat. Hogyha nem, ha elfogadjuk, hogy nem mindent lehet tudni, akkor ezzel realistának mutatkozunk a tudósoknak nem szabad félniük attól, hogy azt mondják, hogy valamit nem tudnak. A vezetőknek pedig nem szabad hasbeszélőként működniük, már maga a kérdés van, hogy a választ előrevetíti. És az előrevetített válasz a lehető legjobb tudományos tanács. A tudósoknak nem szabad hagyniuk, hogy marionettbábuként használják őket, hanem a hangukat, a véleményüket hallatniuk kell. Hogyha nem ad, hogyha úgy adnak véleményt, hogy nem csak választ adnak, az önmagában nem, nem biztos, hogy bűn. És hogyha nem adnak tanácsot, ha elzárkoznak ezzel, az sem feltétlenül felelőtlenség. A lényeg, hogy a vezetőknek megvan a saját maguk felelőssége. Nem szabad a vezetőknek a tudományos, döntéshozóknak a tudományos öm, élet mögé bújniuk. A mi öm, szervezetünk a nagy rombuszhallal, illetve a sima rombuszhallal is foglalkozunk, és azt láthatjuk, hogy kevés adatunk van, mindenféle racionális tudományos adat nélkül a teljes kifogható mennyiség 60%-kal mm, csökkent. Már 2012 óta azt, láthatunk, azt láthatunk, hogy egy rossz helyzet alakult ki, amelynek a keretében a visszadobást csökkentették. Nőtt a, nőtt a visszadobás, és azt láthattuk, hogy a tudományos adatok nem voltak elegendőek, na de mindenki azt mondta, hogy ha bár nincs megfelelő adatunk, mégis szükségünk van valamilyen válaszra. A teljes kifogható mennyiség Mm, tekintetében. A, néme, a holland hatóságok pedig ICES, az ICES-től kértek tanácsot a benchmark meghatározására vonatkozóan, és azt is láthattuk, hogy az egész ágazat részt vett az adatok kidolgozásában. A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács folyamata vezetett ahhoz, hogy 2017-ben a teljes kifogható mennyiséget átalakították és a 2017-es évben éven belüli mm, növelésre került sor, 2018-ban pedig a teljes kifogható mennyiség 60%-kal kellett volna, hogy nőjön, azonban ezt a tudományos tanácsot nem fogadták meg. A bizottságnak a javaslata egy 20%-os teljes kifogadó mennyiségnek a növelése volt, mm, ugyanis a következő évi csökkentést próbáltak megelőzni viszont a tanács sem követte ezt a tanácsot, nem tartotta be ezt a tanácsot, és 40%-ban állapodtak meg. Na de mi történt volna, hogyha a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 70%-os csökkenést javasolt volna, akkor vajon ugyanígy haladtak volna a döntéshozók? a halászati e, ipari tudományos adatokat be kell építeni magába az iparba. Mi e, Hollandiában a saját tudományos kapacitásaink növelésén dolgozunk méghozzá úgy, hogy a kutatásban, a tudományban ö, e, is jelen vagyunk. Itt alulról felfelé jövő ötletekre van szükség. A tudományok, tudományos tudományképviselőinek, illetve a halászoknak szembe kell nézniük egymásra, és együtt kell dolgozniuk. Együtt dolgozunk, tehát a halászok, illetve a tudósok, de mindenkinek megvan a saját maga szerepe. A partnerségi kapcsolatok az iparon belül fejlődtek méghozzá az adatok egymással való megosztása, illetve a bizalomnak köszönhetően mindehez érett iparra van szükség, teljes átláthatóságra, és együtt kell dolgozni a tudásoknak, a halászokkal, ugyanis így lehetünk igazában költséghatékonyak, és így lehet hidat képezni az ipar, a tudomány, illetve a döntéshozatal között alulról felfelé jövő részvételre van szükség. Évente um, évente készítünk kérdőívet, valamint valamint a tudósok elmennek a halászhajók fedélzetére, hogy együtt dolgozzanak magukkal a halászokkal. A kisebb halálományokat is vizsgáljuk. Van egy jó gyakorlatprogramunk, amely a kirakodási kötelezettségre vonatkozik, illetve a lepény halak vonatkozásában végzünk kutatási tevékenységet. Ezen túl pedig van egy új a civil szervezet által működtetett új kezdeményezés, amely új tudományos munkák létrehozását tűzte ki célul. A tudománynak mindenképpen alkalmazkodnia kell az új valóságokhoz, ugyanis a tudományos intézetek szerepe változik, a társ jogalkotóknak pedig ezt az új valóságot kell figyelembe venniük, látnia, hogy a halászok, illetve a tudósok együtt dolgoznak. A, a nemzetközi tengerkutatási tanácsnak is ezt az új valóságot el kell fogadnia. Ez a szervezet gyorsabban kellene, hogy működjön, és nem szabad, hogy elefántcsont toronyként működjön. És most minden megállt.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 Kezdem előről az egészet. Mert majdnem a végén jártam egyébként. Tehát nem szabad, hogy elefántcsontoronyként működjön a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács. Nyitnia kell, és gyakorlat mentén kell dolgoznia. A tanácsadó bizottságoknak pedig meg kell, hogy legyen a saját képességük arra, hogy saját költségvetésük legyen, és megfelelő kapacitásuk a tanácsadásra. A, a HTMGB-nek is meg kell, hogy legyen a nyitottsága a független tudósokkal való együtt dolgozásra. A nyitottság mindenkinek a közös öröme, a halászatnak, az iparnak, illetve a hatóságoknak is új valóság kialakulásának hajnalát láthatjuk megfelelő bizalmon alapuló partnerségre van szükség. Alapvető fontosságú, hogy a halászokat, a halászati szervezeteket is belevonjuk a munkába, és a halászatoknak legyen saját tudat, saját ismeretbázisuk az hatóságoknak bízniuk kell az iparban, az iparnak és a, termé- a tudományos világnak együtt kell dolgoznia, és el kell távolodni az intézményekkel alapuló munkától. Új szerepre van szükség, amely az ipar által megszerzett adatokon alapul. Az intézmények túlságosan drágák, sokkal jobb, hogyha maga az ipar végzi a tudományos munkát, ez sokkal költségbarátabb. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm, Pim. Nagyon köszönöm ezeket a magyarázatokat, előadást. Most pedig át is adnám a szót Gonkáló Kárbaló úrnak, aki a Sciána civil szervezetnek az elnöke, és aki Portugáliából érkezett. Át is adnám neki a szót, aki be fogja nekünk most mutatni a portugál civil szervezet véleményét. Öné a szó. Monsieur Carvalho, vous avez la parole quand vous voulez. Good afternoon. Üdvözlöm Önöket. Ha megengedik, akkor először portugálról fogok mondani néhány dolgot. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy meghívtak, hogy szólhattok ma önökhöz, beszámolhatok arról, hogy az elmúlt hat évben milyen munkát végeztünk a takokkal kapcsolatban. A előadásom többi részét angolul fogom megtartani. Miért is vagyunk itt? De először néhány szót a szervezetemről. A Siena egy portugál NGO. 2006-ban hozták létre kutatók, és egyetemi hallgatók, halászati tanulmányokat folytatók. A missziónk az, hogy a tengeri környezetet javítsuk, bátorítsuk a fenntartható halászatot, az ökoszisztémával kapcsolatos különböző vélemények megjelenését, és minimálisra csökkentsük a szennyezéseket. Tehát kutatás, oktatás és természetesen beavatkozás, ha erre szükség van. 2006 óta együttműködünk más eh, civil szervezetekkel is, eh, eh, Portugáliában 8 civil szervezet foglalkozik halászattal, de emellett együttműködünk széles körben európai és más nemzetközi NGO-kkal is, Greenpeace-szel, a New Economic Foundation-nel és másokkal is. Alapvetően a közös erőfeszítés részei vagyunk, hogy a, meg tudjuk valósítani a közös halászati politikát. A szint a két e, tudományos tanácsban is dolgozik, a e, nyílt tengeriben, a pelagikus tanácsban mindenek előtt, és ahogyan már az előbb is említettem azt, hogy együttműködünk az NGO-kkal, a jelenlegi KHP megvalósításán, gazdasági, társadalmi szempontok vételébe kell visszaszorítani a halászatot, hogy a mm, állományok esetében a maximális fenntartó hozam szintjére álljanak be az állományok, így kell szabályozni a teljes kifogható mennyiséget, mindig a rendelkezésre áll a legjobb tudományos szakvélemény alapján. Előttem beszélt eh, a HTMGB eh, képviselője is, Nos, eh, tudományos szakvéleményekre nyilvánvalóan szükség van, de itt is szükség van a folyamatos előrelépésre, az intézményeknek egymással is kell konzultálni, nagyon komoly, nyitott, nyílt folyamatokra van szükség, hogy teljesen bízhassunk az eredményekben. Az ICES, vagy ICC ilyen szempontból is egy rendkívül fontos tudományos szervezet. Az EU egy NGO szempontjából milyen teljesítményt nyújtott, mennyire követik a tudományos szakvéleményeket, és mennyiben haladnak a közös halászati politika céljának megvalósítása felé. Azt hiszem, hogy üdvözölhetünk sok eddig elért eredményt. A civil szervezetek számára két publikációt is kiadott az Európai Bizottság, a, egyfajta leltározás állapot felmérés keretében. A cél ezzel az volt, hogy kérdés, a két fontos kérdésre választ tudjunk adni. Tehát az egyik a takok, tudományos szakvélemény, a másik pedig, hogy hogyan határozzuk meg a legfontosabb referenciapontokat. A válaszokra rátérve, sajnos a túlhalászat folytatódik, 2017-ig legalábbis egy volt a helyzet. Van előrelépés, de ez lassú, 2013-ban az államanyag 63%-át, 2017-ben csak 55%-át eh, halázták az MSI fölötti eh, szinten, tehát itt volt előrelépés, de ez eh, nem elég kielégítő még. Megállapítottuk, hogy 2000 20 ra csak félúton leszünk a célok megvalósításában, és hát ez elég aggasztó. A tavaly decemberi tanácsülésen határozták meg a, e, ugye utoljára a takokat. E, nagyon nagy előrelépés, javulás történt. A legtöbb takot e, most már a tudományos szakvéleménnyel összhangban határozzák meg, csak 45 százaléknál nem vesz a helyzet, és ez egy nagyon javuló tendencia, de persze még így sem tudjuk időben megvalósítani a KHP célkitűzéseit. Foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy mik a biológiai limitek, az MSZI becsült értékek alapján próbáljuk meghatározni, hogy hol is tartunk. Itt még javult, javítani kell a munkán, hogy egyrészt ki tudjuk számítani az MSZI-t, és utána a referenciapontokat ehhez megfelelően hozzá tudjuk igazítani. Fontos megemlíteni eh, még azt, amit a CNA és a két eh, spanyol civil szervezet is végez. Más a bizottság minden évben a decemberi tanácsülés után kiad egy publikációt eh, arról, hogy összegben vannak-e hatakok az MSZ-jal. Ez nagyon pozitív dolog, hogy a bizottság eh, tényleg beszámol az előre haladásról. ezt eh, meg is mondtuk a bizottságnak, hiszen természetesen közvetlen kapcsolatban vagyunk az Európai Bizottsággal. A konklúziónk, az elemzésünk eredménye pedig az, hogy az MSZ-vájjal összehangban lévő takok számát minden évben egy kicsit túlbecsülik, alapvetően azért, mert vagy a takot az MSZ-váj fölötti szinten határozták meg, hiszen a diplomáciák alapján ilyen számítás is lehetséges. Néha pedig egy konkrét halottak kapcsán igazából nem elég az információhoz, hogy meghatározzuk, hogy összhangban van-e az MSZ-jel. Igazából nehéz tehát teljesen pontos képet kapni, hogy a teljes képokat a mennyiségek, a takok mennyiben felelnek meg már a maximális fenntartatózan célkitűzésnek. Vannak olyan állományok, amelyek korábban megfeleltek az MSI célkitűzésnek, de most már nem, tehát ez, ez tényleg aggályos, mert jobban lenne, hogyha folyamatos lenne a, a javulás, és nem lenne ilyen visszalépés. De a bizottság számára ajánlásokat is dolgozunk ki. A jelentés, az éves jelentésben sokkal több konkrétumnak kellene lenni, mint jelenleg. A takokat kellene alkalmazni mindenek előtt a becslésekben, majd később még egy másik ajánlás kapcsán erre visszatérek. Az összes takot be kellene mutatni ebben a dokumentumban, a változásokat is több évre vonatkozóan, tehát nem elég, hogyha egy decemberi tanácsülése meghozott döntésekről számol be a bizottság. Hát nagyon gyorsan is fejezem, hogy még maradjon több időnk. Egy NGO szemszögéből tehát arra van szükség, hogy kövessük a tudományos szakvéleményeket, ennek van a legtöbb előnye, ezt kell tehát tenni. Még két decemberi tanácsülés lesz a 2020-as határidő előtt, ezért úgy gondoljuk, hogy 2018-ban az állományok eh, legnagyobb mennyiségénél egyszerűen követni kell a tudományos szakvéleményt. Néhány kivétel maradhat, de ezeket akkor persze meg kell tudni magyarázni. 2019-ben eh, pedig szintén a tudományos szakvélemény alapján kell majd meghatározni a eh, kvótákat és a tagokat. Egy másik civil szervezet is nagyon érdekes munkát végzett ezen a területen, és azt mondták, hogy az ICESZ véleményét hozzá kell igazítani az gazdálkodási helyzethez, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mennyire követik a döntések a tudományos szakvéleményt. Szerintünk az a legfontosabb, hogy az Európai Bizottság az ajánlásait kidolgozza a 2019-es takok számára, úgyhogy ez teljesen összhangban történjen a tudományos szakvéleménye, mert eddig azért nem ez volt a helyzet. Összességében javítani, növelni kell a transzparenciát a takok meghatározásának a folyamatában. Ez nagyon hasznos lenne mindenki számára ha megtörténne. Ezt többféleképpen is meg lehet tenni. Mondjuk a tanács egy tétele az egyik lehetőség hogyha közösen elfogadott takokat fogad el a tanács, és ezt ehhez részletes magyarázatot fűznek, hogy hogyan történtek a számítások, stb., ez már egy kiváló indulás, kiinduló pont lenne, és erre nagyon nagy szükség van. Végezetül még annyit, hogy szerintünk az Európai Parlament szerepét erősíteni kell. Alapvetően azt gondoljuk, hogy a parlament fel felhívhatja a tanácsot és a bizottságot arra, hogy a tudomány és a halászok közötti találkozók ne csak adhok jellegűek legyenek, hanem állandó kapcsolatrendszer jöjjön létre a két fél között. Köszönöm szépen, Kárvályó úr! Nagy figyelemmel hallgattuk az előadóinkat. Most a kollégáké a szó. Ulrike Rodusznak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Több kérdésem is van. Az elsőt Kirkegár úrnak tenném fel. Ön azt, ön azt mondta, hogy az ISIS csak megkeresésre ad szakvéleményt. Hogyha célzott tan eh, fordulok az eh, hicesz egy kérelemmel, akkor lehet, hogy nem csak össze, nem összefüggésében válaszolnak eh, erre, hanem csak egy konkrét szeletére, egy kérdésre vonatkozóan. A második kérdésem, ön is azt mondta, hogy a legjobb rendelkezésre tudományos adatokat kell figyelembe venni. A kérdésem a HTMGB-hez is szól az északi tengeri gazdálkodási terv alapján hogyan, milyen definíciókat adnának. Azután milyen kapcsolatok képzelnek el a halászokhoz. Bizalomra épülnek ezek a kapcsolatok. Én a halászoktól még mindig azt hallom, hogy nem igazán jó az együttműködés. A halászok azt mondják, hogy mindig ugyan akkor ugyanazokra a helyekre látogatnak el az ellenőrök, itt nem lehet objektív képet alkotni. Talán egy kicsit többet tudnának mondani erről. Azután nyilván figyelemmel követik, hogy a javaslataikat megfogadják-e. És az ellenőrzések, amikre szintén szükség van, vajon kielégítőek-e? És végül az utolsó kérdésem mind a kettőjükhöz. Mi a véleményük a Pulse Fishery-ről, amikor ilyen pulzáló elektromos áram segítségével halásznak. És végül még egy kérdés PIM-hez. PIM, ma ismét hallottuk azt, hogy nem örültek annak, hogy megint kamarák is tevékenykednek, de hogyha nincs rejtegetni valót, illetve mit, nincs rejtegetni voltak, akkor miért baj az, hogy kamarákat helyeznek el a fedélzeten? Nyilván nem a, azt figyelik, hogy wc re megye valaki, de nem tudom, hogy miért tiltakoznak a halászok a kamerák elhelyezéséért. Köszönöm, Úrike. Nagyon sok, de rövid kérdést tett fel. Ez nagyon jó így. Minden kollégától azt kérdem, hogy két-két és fél percben beszéljenek, csak Peter. Uh, ik zal het kort houden. Rövid leszek, és elsősorban arra koncentrálnénk, amit Béli úr mondott a ATMGB képviseletében. A következő kérdést intézem hozzá. A prezentációban, az előadásban láttuk, hogy egy online döntéshozatali mechanizmus jött létre. Én most inkább a tartalomra térnék ki a landing obligation, a kirakodási kötelezettség kapcsán hogyan kezelték a kirakodási kötelezettséget. Hiszen sokan azt mondják, hogy hát 2019-ben már ezzel problémák lesznek. Én most halászok nevében beszélek. Sok európai országban azt mondják nekem a halászok, hogy már idén, 2018-ban nagyok lesznek a problémák. Úgyhogy Béli úrtól szeretném megtudni, hát most nem az összes részletét a döntés hozatali folyamatnak, hanem, hanem azt, hogy a HTMGB milyen tanácsokat ad a kirakodási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban is, hogy lehetne megelőzni a problémákat. Azt tudom, hogy a bizottság eh, mindig ismételgeti, hogy minden jó lesz, minden rendben lesz. Hát én ebben nem vagyok biztos, mert már most 2018-ban lesznek problémák tartalmi érdemi választ várok eh, Béli úrtól, tehát a kirakodási kötelezettségre vonatkozó kérdésemre. Ricardo Serrao Santos. Ricardo Serrao Santos. Köszönöm szépen. Mindenek előtt nagyon köszönöm az előadóknak az előadásaikat, az Európai Bizottságnak is. Nagyon átfogó ismertetést kaptunk a problémáról, amiről ez a meghallgatás szól. A tanács nincs, azonban itt pedig ők vannak a csúcsán a folyamatnak, ők hozzák a döntést a halászat területén. Úgy gondolom, hogy szükség van az együttműködésre, és kormányközi szervezetek, az ICS e és a HTMGB nagyon fontos szerepet játszanak. A földközi tengeren azonban vannak problémák, amivel meg kell küzdenünk. A halászati szakbizottságban nemrégiben a több éves tervről volt vita az adriai tengeri fajok, halfajok tekintetében egyetlen tudományos értékeléssel nem tudunk dolgozni. A tanácsadó testületeknek tehát segítséget kell nyújtaniuk a földközi tengeren is a HTMGB és a GFCM közötti munkamegosztás némi zavarokhoz vezetett az adriai halfajok tekintetében. Ma a bizottság képviselője azt mondta, hogy a két javaslat között most zajlik az arbitrázs. Szeretném megkérdezni a HTMGB képviselőjétől, hogy a HTMGB kóta javaslatok és a GFCM kóta javaslatok között miként lehet egyensúlyt kialakítani a földközi tengeri térségben, és hogy melyik szervezetnek van igaza, a HTMGB-nek vagy a GFCF-nek. PIM Visszertől azt kérdezném, hogy tulajdonképpen mit javasol a eh, tudományos eh, intézmények változó eh, szerepével kapcsolatban? Tehát mi az ön kézefogható javaslata? A HTMGB minden független tudományos szakember előtt nyitva áll, mondja ön, hát már is lehet együttműködni a független tudományos szakembereknek. Tehát tulajdonképpen ezt kérdezném. Köszönöm szépen. Fonte kollega, két percben, akár csak Ricardo. Légy szíves, ismételd meg. Csak vicceltem, mert nagyon sokat fejlődtél, Ricardo. Köszönöm, ez neked köszönhető, elnök úr. Tessék! Egy kis időt nyertem Ricardohoz képest. Nagyon röviden kérdeznék Roduszt is beszélt róla, hogy jobb lenne, hogyha megbízhatóbb tudományos adatokkal rendelkeznénk, mert időnként ellentmondanak egymásnak az adatok, és az egyik adat jobban megfelel a céljainknak, akkor hajlamosak vagyunk inkább azt venni alapul, máskor meg a másikat. Tehát hogyan lehet meghatározni, hogy melyek a legjobb tudományos adatok? Aztán azt is szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet a szakadékot áthidalni eh, annak érdekében, hogy a lehető legjobb tudomásadatokkal rendelkezhessünk, például az Adriai eh, tenger eh, térségében. Másfelől Időnként felmerül, hogy politikai döntések születnek, egyesek azzal vádolják az adatok szolgáltatóit, hogy nem megbízhatóak. Meg hát nyilván vannak hibás adatok is, tehát nem minden adat felel meg a valóságnak lehető legjobb adatokat kellene szolgáltatni, Mm, hogyan lehet emellé a bizalmat is felvonultatni olyan érdek, olyan szempontból, hogy aztán a jó politikai döntések megszülethessenek. Azt kérdezném, hogy a különböző előadóktól, hogy hogyan lehetne ö, csökkenteni a szakadékot az adatok és a bizalom között. Köszönöm, márko, Inga Enström. Köszönöm szépen. Nagyon fontos és érdekes ez a nyilvános meghallgatás, és az ISIS képviselője, illetve Kierkegaard úr ismertetése voltak a legfontosabbak. Én nem vagyok tudományos szakember, próbálom megérteni az összefüggéseket, de tudják, hogy a tartományokról, tehát a maximális fenntartató hozzam tartományokról sok vitát folytattunk már. Az FMSY tartomány felső része része nem hozza meg a várt eredményt, mondták önök. Nagyon érdekelne, hogy a, hogyan lehet több halat kifogni, mint amit a maximális hozam lehetővé tesz. alapvetően ön az Európai Bizottság részéről a felelőse a tudományos tanácsok begyűjtésének. Itt az FMSY esetében én értem, hogy a vegyes halászatnál egy csomó probléma van, de hogyha jobban szeretnénk a célokat teljesíteni, akkor ezzel kapcsolatban mondja már el nekünk, hogy mit jelent a tartomány felső része, meg mit jelent tudományos szempontból, hogy többet kifogni, illetve amikor a tudományos tanácsokat kérjük, némi ellenőrzésre és egyensúlyra, fékekre és ellensúlyokra is szükség lenne a tanácsok esetében. mert nem mindig egyértelmű, hogy nekünk politikusoknak milyen döntést kellene hozni. Talán nehéz egy tudományos szakembernek válaszolni erre a kérdésre, de elegendő-e az, ami jelenleg rendelkezésre áll. Mindig szeretnénk tovább erősíteni az ellenőrzést a tudományos vélemények fölött. Azt látjuk a kollégák körében, hogy nagyon nagy a bizonytalanság időnként egyes állományok esetében. Köszönöm. Köszönöm, Lena. Annie. Dank u wel. Voorzitter, ik vond het een uh, Hele... Elnök úr, nagyon érdekes prezentációkat hallottunk különböző oldalokról. Az Hollandia a legnagyobb érzelmeket kiváltó megállapítása nyilván a Pulse fishery függ össze. Az ICESZ és az NGO képviselőihez intézném a Carvalho úrhoz a kérdésemet. A Ugye vannak halászok, vannak politikusok, és azután vannak NGO-k, civil szervezetek. De a legfontosabb, hogy nagyon gyakran az érzelmek döntik el, hogy a politikusok különböző körülmények között hogyan cselekednek. Itt a kirakodási kötelezettség, technikai intézkedések és az elektromos áramos panszfis halászat kapcsán mindaz, ami ön elmondott, az nagyon megalapozott. És a kérdésem mit az NGO-k képviseléhez a, az, hogy ez egy olyan szervezet-e az ICS, e ami önöket is bevonja, a civil szervezeteket is, hiszen nagyon fontos, hogy egymással nagyon szorosan együtt működjünk, mert nem jó az, hogyha akkor csak mindenki a maga útját járja, halásznak, politikusok döntenek. A nagyon fontos lenne, hogy közeledjenek egymáshoz a felek, de önök mit tesznek ennek érdekében? A civil szervezetek fellépése jól érzékelhető és látható kellene legyen. Én nagyon nagyra értékelem a tudósokat, a tudományt, tudom, hogy az NGO-k mennyire fontosak, de azért hagyni kell, hogy a halászok halászhassanak tovább. Merci, Annie. Köszönöm, Ani. Antonio. Mm-hmm. Szeretnék feltenni egy kérdést az összes előadónak, aki a tudományos szakvéleményekről beszélt, és aki elmondta, hogy a politikai döntéseknek ezek jelentik az alapját. Carvalho kollega többször is elmondta, hogy a tudományos véleményeket kell követni halászati téren. Hadd mondjam el, hogy több mint 30 éve ügyvéd vagyok, jártam sokat bíróságokra, és mindenféle tudományos véleménnyel találkoztam. Mindenfélnek volt tudományos szakvéleménye, és mindegyik megfelelően alá volt támasztva teljesen egymásnak ellentmondó tézisekkel találkoztam. Amikor a parlamentbe megérkeztem, megdöbbentett, hogy itt ugyanaz a helyzet. Tehát bizonyos vegyi anyagokról valaki kimutatta, mondjuk a glifozátról, hogy az rendkívül káros az emberi egészségre. Aztán olyan tudományos szakvéleményt is láttam, ami viszont megnyugtatóan biztosít bennünket, hogy pont az ellenkezője igaz ennek. A halászati téren segítséget kérnék most a mai előadóktól, kérem segítsenek nekem abban, hogy el tudjak igazodni a jó és a rossz tudományos szakvélemények között, mert a jogi érvelést ismerem az igazságszolgáltatás világából, tudományos szakvélemények nagyon pontosak, de hogyan lehet ezeket ellenőrizni. a halászati téren nem ugyanolyan eltérőek-e ezek a vélemények, mint az igazságszolgáltatásban, és nem e, éppen olyan kaotikus-e a helyzet, mint a tárgyalótermekben a jogi szakvélemények esetében. Köszönöm szépen, ügyvéd úr, ezt a perbeszédet. Kara Aguilera-nak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Antoniónak teljesen igaza van. Időnként a tudományos véleményeket eh, a legkülönbözőbb célokra használják fel. A glifozát példáját hozta fel a kollega, de hát a halászatnál is ezzel szembesülünk. Láthatjuk, hogy a tudományos szakvélemény alapvető szerepet játszik a halászat terén. A lehető legjobb tudományos véleményről beszélünk állandóan, de óvatosnak kell lenni. Úgy gondolom, hogy alapvető, hogy legyen szakvélemény, de ne csak a politikai döntéshozók vegyék figyelembe ezeket a szakvéleményeket. És legyünk tisztában azzal is, hogy a politikai döntéseink emberek és ö, lakóterületek életét határozzák meg, ami döntéseinktől függ egy csomó ember boldogulása. Ezért alapvető fontosságú, hogy a politikai döntéshez figyelembe vegyük a tudományos szakvéleményeket, de nem lehet ez az egyetlen kritérium. Szeretnék feltenni két kérdés. A HTMGB képviselője beszélt a földközi tengeri medencéről, az adriai tengerről, Szerintem értettem, hogy mit mond a HTMGB képviselője. Azt mondja, hogy az Európai Unión belül egy kvóta rendszert kellene létrehozni a földközi tenger térségére. Nem tudom, hogy ez meg fog-e valósulni. Van ebben egy kis bizonytalanság. Szeretnék feltenni egy kérdést önnek, vagy más is válaszolhat rá. A földközi tenger medencéről van szó a földközi tenger keleti részében élő uh, halfajokra kérdeznék rá. A kvóták egyesek szerint segítenek megoldani a problémát. Az ISIS a felelős ezért ön szerint a célokat így el lehetne érni. A bizottság szerint azonban a teljes kifogható mennyiséget nem lehet meghatározni a harmadik országok jelenléte miatt. Köszönöm a kedves kollégáknak ezt a sok kérdést, jó sok kérdést tettek fel az előadóknak. Visszaadom a szót először is Kierkegaard úrnak aztán Bailey, Visser és Carvalho uraknak és eh, kérem próbáljanak meg válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket önöknek tettek fel, tessék. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Jó sok kérdést kaptunk. Nem is könnyű mindegyikre válaszolni, úgyhogy egész délután válaszolni fogok a kérdésekre. Először is, ami a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácsot illeti, szerintem fontos, hogy mi a kéréseknek megfelelően, kérésekre reagálva adunk tudományos tanácsot. A kérdéseket nem a szervezet dönti el. A kérdések beérkeznek, mi pedig válaszolunk rájuk. Szerintem fontos ezt figyelembe venni. Fontos látni, hogy a folyamatban releváns kérdésekre válaszol ez a szervezet. Éppen ezért ebben a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácsban mi nem igazából tanácsokat adunk, hanem információkat. A nézőpontunkat osztjuk meg. Véleményünk szerint ez az információ a döntéshozók számára fontos lehet de hogyha senki nem kér tőlünk tanácsot, akkor ezt nem, is tudjuk megadni. Fontos azt is látni, hogy a hal elhalálozást csökkentettük, és jelenleg az EU-s vizeken nagyon sokfajta halfaj van, igazi rekordokat döntögetünk ezzel is foglalkoznunk kell, még akkor is, hogyha senki nem kérdez, kérdezte ezt tőlünk. Próbáljuk az információkat, amelyek hasznosnak lehetnek összegyűjteni. Így tudunk a lehető legjobban együttműködni és segítségre lenni. Az elérhető adatok mentén három minőségi kritériumra tértem két az előadásomban. Szerintem Fontos, hogy jó tanácsot adjunk, úgy, hogy ezen minőségi kritériumok közül mindegyiknek eleget tegyünk. Tehát időben, legjobb tudományos adatokra vonatkozóan átlátható és minőségi adatokat kell nyújtanunk. Megpróbáltuk értékelni, hogy mi, mi is számíthat jó tanácsnak azonban természetesen nincs semmiféle abszolút érték erre, hogy minket is a cél vezet. Mm, biztosnak kell lennünk abban, hogy a rendelkezésünk álló forrásokat a legjobban használjuk fel. Így a minőség kapcsán tehát a célt tűzzük ki, és eh, ahhoz próbáljuk a minőséget párosítani. Tehát a halászati lehetőségek esetén nagyon pontosnak és időszerűnek kell lennünk. Ezt tesszük. Kérdezték, hogy milyen biztonságokat tudunk nyújtani. Hát vannak referenciapontjaink, amelyeket figyelembe veszünk, a tanács pedig ezen esetleges, a tanácsaink pedig ezen esetleges bizonytalanságokat is figyelembe kell, hogy vegyék. Felmerült egy kérdés a több éves tervről is. A maximum fent, fenntartható hozamról adtunk tanácsot, és amikor az Európai Bizottsággal az Európai Bizottság próbálta meghatározni, hogy milyen kritériuma is legyen ennek. De a végén arra jutottunk, hogy itt a sáv az 95%-a kell, hogy legyen maximum a, hosszanta, a hosszú távon maximálisan fenntartható hozamnak. Tehát egy 5%-os játékteret engedünk csak magunknak hosszú, té- hosszú távon. ezt a 9, tehát maximum 95%-ban határozzuk meg ezt. Ezzel a sávval azt gondoljuk, hogy megfelelően óvatosak vagyunk, és az 5%-os kockázatot tudjuk vállalni. Véleményem szerint óvatosnak kell lennünk, és a maximális fenntartható hozamot óvatosan kell kiaknáznunk. Mindez összes cseng a munkánkkal, ami a uh, halász, ami a hal elhalázásokat illeti, a maximális fenntartható hozamnál, ugye a flották, ne felejtsük el, hogy igen, volatilisek, vagyis nem lehet egy olyan biomasszát megfelelőképpen meghatározni, amely megfelel a maximális fenntartható hozamnak ugyanis az éghajlattól, a hőmérséklettől függ minden, van, hogy van tél, van, hogy nincs tél egyik évben, mindez kihat magára a halálományra is, tehát van egy természetes fluktuáció. ebben a sávban kell, hogy ez mozogjon, hogyha ki lépünk a meghatározott játéktérben, mozgástérből, akkor nem tudjuk fenntartani ezt a maximális fenntartható hozamot. Éppen van, ezért van ez a három pontos kritériumunk, hogy a biomassa fluktuációját is figyelembe vegyük. Mi az alulról indulunk ki, és próbáljuk próbálunk olyan helyzetet teremteni, amelyben a halálomány ebben a mennyiségben marad a kijelzett halálomány. És hogyha szükség van beavatkozásra, akkor beavatkozunk már a tanácsadásnál, és megpróbáljuk a kitűzött célokat lefelé vinni, csökkenteni. Tehát adunk tanácsokat úgy, hogyha erre szükség van, akkor újra épp tudjuk építeni a halállományt. De pontos adatunk nincsen erről a biomasszáról, hiszen nem is lehet erről pontos adatunk. Még nagyon szívesen válaszolnék a többi kérdése is, de szerintem a többi kolléga is szeretne még hozzászólni. Rendben, akkor Nick Béli ismételten én vagyok. Elnök úr, átadnám a szót Bérinek több kérdést is, több kérdés is felmerült. Először is, ami a kirakodási kötelezettséget illeti. 2019 jön, főleg az északi halászok számára, ki kell, hogy térjek ismételten a HTMGB-nek a szerepére. Mi számos ülésen vettünk részt, lehet-e sikeres, ez lehet-e bármiféle probléma. Ha jól értem a kérdést, a HTMGB nagyon sok kérdés, már maga felvetett. Fontos emlékezni arra, hogy a tervezés az regionális csoportokon keresztül történik. A régióban működő csoportok adnak tanácsokat. A HTMGB-nek az a szerepe, hogy értékelje a beérkezett javaslatokat, és adunk is feedbacket a tagállamoknak, hogyha úgy gondoljuk, hogy jó ötlettel állnak elő, mm, vagy ha esetleg felülvizsgált történ- felülvizsgált um, adatra van szükség. A HTMGB-nek nem szerepe, hogy elmenjen az emberekhez és megmondja nekik, hogy mit kellene csinálni, és ezen már egy másik kérdése is feleltem. Mi általánosságban adunk ö, választ a bizottságtól beérkező tanácskérésekre, például a munkacsoportokon belül is, van, hogy kapunk kérdéseket, és természetesen szívesen nyújtunk segítséget. Kettő végső, kettő dolog zárásképpen beszéltem a fenntartható ö, hozamról, illetve a több éves tervről. Véleményem szerint ez a több éves terv rugalmasságot tud nyújtani, és ezzel meg tudunk előzni, elfolyt, meg tudjuk előzni az elfolytó fajoknak a megjelenését, illetve elszaporodását. A, ez az egyik dolog, a másik záró gondolat pedig, hogy a HTMGB-nek hosszú története van, sokszor ö, technikai intézkedéseket népszerűsített, terjesztett el, illetve vizsgált felül. A HTMGB-nek ez is szerepe, hogy az ipar által használható adatokat vizsgáljon fel, illetve osszon meg. Lehetnek ezek gazdasági adatok, vagy fedélzeti biztonsági adatok. A HTMGB nagyon sok területen van jelen, nagyon sokszor szólalt már fel, ez lenne tehát a zár, zárásképpen. Ami pedig a legjobb tudományos adatokat illeti, minden egyes erőfeszítést a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács és a HTMGB együtt végez, struktúrált kérdőíveket állítunk össze, és az ipar is szerepelhet nem, nem csak kormányzati szervezetek. Többen ellenőrzik az adatokat, szerintem ez rendkívül fontos. Mind a két szervezet időről időre független átnézés, felvizsgálatot is igényel, persze pártatlan, független nemzetközi szervezetektől. A jogász kolléga azt mondta, hogy azt gondolta, hogy a tudomány az egy exakt dolog. Hát a biológia és a populációra vonatkozó becslés, az minden csak nem exakt. Itt becslé, becslésekről van szó, és valószínűségre alapozott becslésekre ráadásul. Mindez persze a mm, trendeket, a tendenciákat követi. A becslések a fogási becslések is becslésekre alapulnak. A politikai döntésekben mm, sajnos a bizonytalanságnak a kezelésére kevés lehetőség nyílik. Úgyhogy értem, hogy, hogy mire gondolt, de hát a, a becslés, az becslés marad. Szerintem gond, gondoljon arra, hogy mi történik, amikor egy felhős amikor egy felhős területen repül át, és valaki megkérdezi öntől, hogy meg tudnám mondani, hogy a felhő alatt hány fa van? Nem lehet, csak becsléseket lehet, lehet mondani. Ugyanez a helyzet mindenhol a, a természetben, a környezetben, mindig a valószínűségre tudunk csak alapozni, és soha nem lehetünk teljesen biztosak semmiben. A, medite- a földközi tengeri térséggel a kapcsolatban is felmerült itt egy kérdés. Szerintem egyet kell értenünk abban, hogy a két szervezet együttműködése az sokkal szorosabbra fűződött már. A halállomány mm, becslése, becslése során a két szervezet sokszor működött már együtt. Vannak nehezebb GFCM számára is nehezebb területek. A HTMGV, ahogyan már mondtam, akkor a csatornácsot, hogyha ezt kérik tőle. Nem fogom azt mondani, hogy ez jobb, mint a másik szervezet. Nem, mi válaszolunk a beérkezett kérésekre, felmérünk, a, válaszolunk a teljes kifogható mennyiséggel kapcsolatos kérdésekre, Szerintem a kvótarendszer a válasz a kisebb halálományokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Általánosságban pedig a halászati lehetős, a teljes kifogható mennyiség meghatározása a kisebb fajok esetében. Ez egy jól működő dolog, a kagylók, halak esetében ez egy jól működő dolog. Tehát érdemes megnézni, hogy ezt más, a világ más részein hogyan is, hogyan is végzik. Szerintem óvatosnak kell lenni, ugyanis sok ellenőrzése is szükség van a célzás tekintetében is. Ennyit szerettem volna mondani, ezek voltak a fő gondolatok. Köszönöm, Béli úr, mondja az elnök. Nagyon köszönöm a kérdéseket. Lehet, hogy visz, vagy lehet, hogy félreértettem valamit, tudott asszony, mi a kamerák ellen, nem, nem emelünk szót a kamerák ellen, mi csak a kamerák rossz használatát nem támogatjuk. Ahogyan ezt a prezentációmban is mondtam, a lepényhal esetében még csak gyerekcipőben jár a technológia, amely ráadásul csak költséges. Az előadásomban azt mondtam, hogy ezeknek a technológiáknak a továbbfejlesztését támogatjuk, vagyis a teljesen dokumentált halászat lehet a megoldás, de ez még önmagában, a kamerák önmagában nem jelentenek választ. Ami a szerepcserét, szerepváltoztatást illeti, régebben vagy egészen mostanáig azt kérdezték, feltettek egy kérdést a tudósoknak, aztán ők válaszoltak, készítettek egy jelentést, viszont a jelenlegi helyzetben a mm, halászok, a, a, halá, a halá, halászoknak vannak adataik, és a tudósoknak is vannak adataik, mm, és a kettő nem mindig találkozik. A, tan, a tudósok a az intézme, intézményekben végzik el a végzik el a tudományos munkát, pedig mindezt lehetne sokkal ö, olcsóbb, sokkal költséghatékonyabb, hogyha felhasználnánk a halászok adatait. Szerintem az ipar, a halászok, a tudományos világ, a politika között hidat kellene képezni. Említették a felszólalók, hogy milyen különbségek vannak a tudomány, illetve a politika között. Együtt kell dolgozni, és együtt kell a becsléseket, a kalkulációkat végezni. Mi is ezt tesszük a kérdőíveinkben, kérdőíveinken keresztül. Lehetővé tesszük, hogy a tudósok a butább módszereiket továbbra is használják, hogy kiderüljön, hogy azok nem mindig olyan buták azok a módszerek, és ezekről ezekről adunk tájékoztatást, mindez pedig nagyon fontos dolog, ugyanis a menedzsment, a vezetés arról szól, hogy a halászoknak a viselkedését változtatjuk meg, nem a halakét. A, ez a tudomány azonban nem egy exakt ö, tudomány. Nagyon jó volt ez a, ez a mm, repülős, légbalonos ö, hasonlat, én is egyetértek ezzel. Tehát a magatartást tudjuk megváltoztatni, inklúzióra van szükség, illetve közös munkára. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Néhány kérdést nekem tettek fel. Az egyik, a tudomány eh, mennyire hiteles, eh, azt hiszem, hogy eh, Többen is feltették ezt a kérdést. Az ISIS, a HTMGB a legmegbízhatóbb, független és transzparens szervezetek. Talán még lehetnének inkluzívabbak, de ez a folyamat is halad. Véleményünk szerint az ilyen és ehhez hasonló intézmények, amelyek léteznek másutt is a világon, olyanok, amelyekre hagyatkozhatunk. Az Advisory Council-ban mi is nagyon aktív szerepet játszunk, tehát a tudomány és a, az ágazat közötti kapcsolatok mellett függetlenek a peer review és a független szervezetek. Ami pedig a bizalmat illeti, szerintem ez erősödik az összes érintett és a halászok körében. Ez egy folyamatosan zajló pozitív folyamat Európában. Vannak jobb és rosszabb esetek, de én összességében ezt pozitívan ítélem meg. Azután, hogy a tudományon kívül más dolgokat is figyelembe veszünk-e, igen, ezt, ezzel mindig foglalkoztunk. A közös halászati politika is több szempontot figyelembe vesz, társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi eh, szempontokat, hogyha a társadalmi, gazdasági eh, szempontból is vannak bizonyítékok, eh, bizonyos mm, intézkedések meghozatlanak, akkor szerintem a kormányzatok ennek kell cselekedni, de Portugáliában még nem készültek tanulmányok erről, de az biztos, hogy igen, a döntéshozatnak sok szempontot kell figyelembe venni a tudományosak mellett. Mit lehet tenni a menedzsment, a gazdálkodás területén? Nos, a, a nyírtengeri tanácsadó bizottságban hosszú távú gazdálkodási stratégiával is foglalkozunk, a makrélával kapcsolatban. Itt kutatómunka mellett aktívan részt vesz az egész ágazat és a civil szervezetek, a KHP kapcsán az ágazat van, amikor azt kéri, hogy kereskedelmi okok miatt stabilizáljunk bizonyos fajokkal kapcsolatos takokat, teljes kifogható mennyiségeket. Az itt vesznek megküldtük az értékelésünket, ennek a jóváhagyása jelenleg zajlik. Tehát úgy gondoljuk, hogy igen, lehet ezt jól csinálni, a tudománya, az összes érintettek igenis együtt tudnak működni a halászatban. Köszönöm szépen, Kárvályó úr! Nem, vége van. Vége van sajnos. Elnök úr, az én kérdésemre nem kaptam választ. Ez így nem jó. Jó, hát a politikában gyakran előfordul, hogy nem válaszolunk nekünk feltett kérdésekre. Elég gyakran előfordul. Hát most ön járt így. Mindenképpen köszönet illeti az Európai Bizottságot. E, mi, mi volt a kérdés? Elnök úr, Hollandiából. Ugye én nagyon kedves voltam egész délelőtt, itt a Pulse Fisheryről is szó volt. Az NGO-kat kérdeztem, hogy hogyan kezelik ezt a témát, ez egy nagyon konkrét kérdés volt hiszen itt az egész vita során ez nagyon sokan hosszasan nyilatkoztak különböző kérdésekről, de erről nem volt szó. Carvalho úr esetleg egy percben tudna erre? Én azt hiszem, hogy válaszoltam erre a kérdésre. A KHP-ben vannak eh, iránymutatások társadalmi-gazdasági kérdésekről. Közvetlenül az ön kérdése, ugye, hogy mire törekednek, amire az NGO-k törekednek, az a halászok számára is a hasznos gazdasági, társadalmi szempontból egyaránt. De ezt a beszélgetést még folytathatjuk, örömmel rendelkezésére állok. Euh, Köszönöm szépen ezt a felajánlást biztos vagyok benne, hogy Ani szívesen találkozik majd önnel. Kedves kollégák, azzal zárnám, hogy először is köszönetet mondok az Európai Bizottságnak az ismertetőért, köszönet illeti a négy külső előadót is, nagyon gazdag és izgalmas előadásokat hallhattunk, látjuk, hogy szükség van a tudományos szakvéleményekre, de a halászat terén ez nem elegendő, óriási a terület, szakvélemények időnként eltérnek, időnként ellentmondanak egymásnak. Mindenesetre szükség van rájuk, de nem csak a szakvéleményeket szabad figyelembe venni, ahogy Anni is gondolja, a szociális és humán aspektusokat is figyelembe kell venni. Tehát a tudományos szakvélemény alapján kell elindulni, de a halászati közösség, a halászok képviselőit is meg kell hallgatni. Ez a meghallgatás is meg kell, hogy erősítse ezt az álláspontot. Nem könnyű a konklúziókat levonni, megpróbáljuk a hétköznapokban megtenni, és a jövőben is így lesz. Köszönet a négy előadónak, Köszönet a kedves kollégáknak, hogy nagyon releváns kérdéseket tettek fel, és külön köszönöm, hogy szerda délután itt vannak a meghallgatáson, tehát jelen vannak. Most pedig, hogyha egyet értenek, vagy ha nem értenek egyet, akkor is áttérünk mivel a napirend diktálja a munkánkat, a tízes napirendi pontra, Azt kérném, igen, legyenek szívesek, ha ki akarnak menni, csendben kimenni. Igaz, Sirius? La commission est toujours aussi indisciplinée. A szakbizottság mindig ilyen fegyelmezetlen. Jost,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 On n'est pas à la foire ici, hein? Nem a vásáron vagyunk, hanem a parlamentben. Un peu de respect pour les autres, ceux qui vont travailler. Hát tiszteljük meg azokat, akik dolgozni szeretnének. Bernard diszkréten érkezett. Nagyon jó. Következik a tízes napi rendi pont a hajók hulladékainak kikötőben való begyűjtése. Ugye február 27-én a koordinátorok az EPP-nek adták ezt a témát, Montero de Aguiar az előadó, és ma meghívtuk az Európai Bizottság képviselőjét, hogy eszmecserét tarthassunk. Rögtön meg is adom a szót a bizottság képviselőjének. Bernár, te fogsz szólni? Vagy Anna Bobó asszony? Obó asszony? Madame Bobó. Tökéletes. Öné a szó, asszonyom. Bobó asszony? Igen? Igen. Akkor tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívták a bizottságot és megkérték, hogy ezt az új e, javaslatot, e, a PRF irányelvet mutassuk be. Röviden bevezetném ezt a javaslatot, és e, rámutatok arra, hogy ennek milyen hatása lesz a halászati ágazatra. A jelenleg a 2059-es számú irányelv foglalkozik a kikötői fogadó létesítményekkel, a hulladékok lerakásával, és a Marpel nemzetközi egyezmény szabályozza a hajókról származó hulladékok elhelyezésének a kérdését. Ez minden hajóra vonatkozik. Amikor itt hajót mondok, akkor ebbe bele tartoznak a halászhajók is, és a különböző kiránduló hajók. Az irányelv egész széles körben kerül alkalmazásra, mi ugyanúgy itt a Marpol egyezményt kiegészítve tartalmaz olyan rendszereket, amelyekkel a költségek megtéríthetők. Az irányelv szorosan kapcsolódik fontos EU-s környezetvédelmi jogszabályokhoz, így mint a hulladék irányelv, hiszen amint hulladék lerakásáról van szó, fontos a hulladék lerakás hierarchiát szabályozó másik EU-s irányelv is, és szorosan kapcsolódik ez az irányelv az EU körforgásos gazdasággal kapcsolatos mechanizmus szabályozásához is. Ez egy új csomag, amit január 16-án idén fogadtunk el a görfölgásos gazdaságról. Hosszú előkészületek után született meg ez a javaslat, már a tengerbiztonsági ügynökség elkezdte az értékelést 2015-ben. Ennek az eredményeit akkor bemutattuk a parlamentnek is. Szükségesnek mutatkozott a jogszabályok felül vizsgálata, hiszen a nemzetközi keretek is változtak. Készítettünk tavaly egy hatás tanulmányt, feltártuk, hogy mik azok a fő kérdések, ahol hiszen még mindig nagyon sok az illegális hulladék tengerbe bocsátás, és megvizsgáltunk különböző szakpolitikai opciókat. A hatásvizsgálat rámutatott arra, hogy jobb, hogyha a legjobb megoldása tovább közelítünk a Marpel egyezményhez, és elsősorban a tengeri hulladékra koncentrálunk. Mik a javaslatunk fő célkitűzései? Csökkenteni kell a tengerbe bocsátott hulladék mennyiségét, és ugyanakkor az adminisztratív terhet is csökkentni kell a hajók és a kikötők vonatkozásában egyaránt, valamint a körforgásos gazdaság kialakulásának elősegítése is fontos. Ez utóbbival kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy a, ugye ez a, plusz, ez a műanyag leves, ami az óceánokon már hatalmas méreteket öltött. Nos, Korábban 20%-osnak hittük a hajók hozzájárulását, és ebben ugye benne vannak a halászhajók is, de szerintünk ez sokkal magasabb, mint 20%, különösen bizonyos tengereken. Figyelembe vettük különböző e, tenger e, szakaszok érzékenységét környezetvédelmi szempontból, és hogy melyek a legérzékenyebbek a hajókról származó, elsősorban műanyag hulladékra. Itt a javaslatunk középpontjába azt helyeztük, tehát, hogy a tengeren, a műanyag hulladék tengerbe bocsájtása ellen eh, hogyan lehet úgy védekezni, hogy eh, ez, ezt a hulladékot a kikötőkben kell lerakó helyeken elhelyezni. Először is javítani kell a kikötői fogadó létesítmények hálózatát, aztán biztosítani kell, hogy a hajók használják is ezeket a létesítményeket, hiszen ez egy dolog, hogy ilyeneket létrehozunk, de egy más dolog, hogy tényleg a hajók használják -e ezeket. Gazdasági összönzőkre van szükség, hogy a hajók tényleg ne a tengerbe engedjék be az ilyen hulladékot, hanem lerakják a fogadó létesítményben. Bizonyos kivételekre is persze mindig szükség van, bizonyos hajók, menetrend szerint járó hajók esetében. Most átérnék az első szakaszra, eh, tehát a létesítmények megfelelősége. Mit tartalmaz a javaslat? Először is eh, megpróbáltuk tisztázni a fő, eh, legfőbb fogalmakat, vagy mi az, hogy megfelelő legyen a fogadó létesítmény. Itt a Nemzetközi Tengeri Szervezet egyezményére hagyatkoztunk, hogyan kell működtetni ezeket a létesítményeket, ne legyenek túl drágák, megfelelő helyen eh, építsék eh, ki őket, és nagyon fontos az, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat betartják-e, van a megfelelő recycling, újrahasznosítás, sí, vagy más, eh, akár depóniába történő lerakási opció. Az irányelv határozza, definiálja a hulladékot, ez a kiterjed a hulladéknek különböző típusaira és maradványokra. A kikötők kontextusában a másik EU jogszabály szabályozza a, a különböző hulladékfajták szeparált gyűjtését, és ezután a reciklálását, újrahasznosítását, feldolgozását. Fontos, hogy erre tervek készüljenek, és ezt minden kikötő használóhoz juttassuk el, tehát a kikötőben a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek, az NGO-k is tájékozódjanak ezekről a tervekről. Most átérnék arra a részre, ami az ösztönzőket tartalmazza. Már most is léteznek költség visszatérítési rendszerek a kikötőkben, a kikötői eh, fogadó létesítmények kapcsán is a polluter pays principle-t, az a szennyező fizet elvet eh, alkalmazzuk. Eh, de van egy indirekt díj is, tehát a hajóknak ezt meg kell fizetni, attól függetlenül is, hogy mekkora volument helyeznek el a fogadó létesítményben. Arra szeretnénk ugye bátorítani a hajókat, hogy itt helyezzék el a hulladékot. A jelenlegi tartalmaz, ezért ezt az indirekt díjat megszüntettettem. A szemétbe, tehát ide a háztartási hulladék, ami hajókon keletkezik, vagy a működés közben keletkezett hulladékre, kell, hogy vonatkozon egy olyan díj, ami kell, hogy fedezze az összes költséget, ez kiterjed a kirándulóhajókra is, tehát hogyha ilyen hulladékdíjat fizetnek, akkor jogukba áll az összes a hajón keletkezett hulladékot eh, kivinni a kikötőbe és ott elhelyezni harmonizálni akarjuk eh, a szabályokat, hogy azok minden hajóra és minden kikötőre egyformán vonatkozzanak. vonatkozzanak. Még delegált jogi aktusokat is el fogunk fogadni, talán differenciálni kell különböző kategóriák alapján a kiszabandó díjat, annak függvényéből, hogy milyen kategóriába sorolhatók, mekkorák az egyes hajók. Szeretnénk erősíteni a végrehajtást, tehát hogy kötelezettségek legyenek ezek, amiket végre kell hajtani. Minden hajó eh, köteles, hogy elvigye az összes hulladékot egy kikötői fogadó létesítményből. A Márpölhez szeretnénk igazítani a szabályokat. A Márpel egyezmény még mindig eh, megenged bizonyos mennyiségi hulladékodnak a eh, tengerbe történő bocsátását, a e, Marpol egyezmény e, normáinál mi szigorúbb rendszert szeretnénk elég tároló kapacitásra is van szükség természetesen a hajókon, hogy el tudjak vinni a hulladékot a kikötőben. Jelen pillanatban a hajóknak csak azt kell bejelenteni, hogy mekkora mennyiséget akarnak szállítani. Most ehhez társul az is azt is notifikálni kell, hogy mennyi, mekkora mennyiségű hulladékot raktak le, ezt kell ténylegesen a létesítményben. Elektronikus rendszert akarunk létrehozni, és egy monitoring rendszert közösen az EMSZ-val együttműködünk, tehát a, az ellenőrökkel is. Az ellenőrzéssel kapcsolatban azt javasoltuk, hogy ezt a integráljuk a kikötőkre vonatkozó már működő ellenőrzési rendszerbe. Megint csak halászhajók és szórakozás célú hajók vonatkozásában egyaránt lesz egy küszöbérték, és az ez alatti hajók számára azt fogjuk javasolni, hogy a tagállamok saját maguk határozzák meg azt, hogy mennyi ellenőrzést alkalmaznak, úgyhogy azért a kötelezettségeknek természetesen megfeleljenek. A menetrendszerű hajók, amelyek eh, jellemzően a kompok esetében, itt eh, a hatékonyságból indulunk ki, meghatároztuk a különböző definíciókat és kritériumokat, és azokat a feltételeket, hogy milyen esetben lehet kivételes, kivételt eh, megengedni, figyelembe véve azt is, hogy milyen útvonalon halad az adott hajó. Itt egy, lenne egy standard kivételi tanúsítmány, amit megszerezhet egy ilyen hajó, és ennek a tanúsítványnak a birtokában ugye elektronikus adatcsere is megvalósulhat a tagállamok között. Sok adminisztratív rendelkezést is találnak az új irányelv javaslatban. Létrehoztunk egy új szakértői csoportot információcsere céljából, tehát a kikötői fogadó létesítmények szakemberei széleknek széles körét mondtuk be ebbe a munkába. Egy módosításokat lehetővé tevő mechanizmust és a Marpol egyezménnyel összhangban szeretnénk létrehozni. Ennyit szeretném volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Klaudiának, Claudia Montero de Elgiárnak, az előadónknak adom meg a szót, utána pedig a többi képviselőnek, aki érdeklődik a téma iránt. Claudia. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak ezért a javaslatért, mi szerint a kikötőket fel kell szerelni a megfelelő infrastruktúrával. Természetesen most az egyensúly kialakítására kell törekednünk. Egyfelől ugye jobban kell dolgozni, a kikötőknek megfelelően be kell gyűjteniük a hulladékot, másfelől viszont itt a halászati szakbizottságban nem szabad figyelmen kívül hagyni a már eddig is jelzett környezetvédelmi és biztonsági problémákat. Nagyon fontos, hogy a hulladékbegyűjtés eljárása szankciókkal, pénzbírsággal is járhasson. Fontos, hogy a Marpol egyezményhez igazodjunk fokozatosan. további erőfeszítésre van szükségünk, hogy olyan dokumentumot tudjunk készíteni, ami az érme mindkét oldalát tartalmazza, figyelembe veszi kivételek, mentességek, szükségesek, kisebb kikötők, bizonyos hajó kategóriák, kisebb hajók esetében, aztán a szigetek kikötői esetében, a perem régiók esetében. Bízom benne, hogy minnyáján a megteszünk majd mindent annak érdekében, hogy a jövőbeli szükségleteknek elébe menjünk. A munka csoport már egy sor témával foglalkozott, mindezeket végig kell majd vennünk. A halászati szakbizottságnak különleges a felelőssége ezen a téren. Köszönöm szépen, Claudia. Most a képviselőknek adom meg a szót, és hogyha a képviselőknek van kérdése a bizottsághoz, Bernard Fries válaszol majd rájuk. Nikola Caputo, köszönöm szépen, elnök úr és szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is, hogy részletesen elmagyarázta a helyzetet. A, a hajókról származó hulladék egyre súlyosabb gazdasági és környezetvédelmi károkat okoz. Egyre több szemét kerül a tengerbe, ezért újra beszélünk róla, és nagyon súlyos ennek a hulladéknak a hatása a tengerre és az emberi egészségre is nem megfelelő hulladékkezelés zajlik a hajókon egyfelől, másrészt pedig a kikötők nem készültek fel a hulladék begyűjtésére. Az 59-es 2000-es irányelv a hajókon keretkező hulladék begyűjtéséről is szólt. 17 év telt el, mindenképpen újra kell gondolni a dolgokat, hiszen a helyzet radikálisan romlott a hajók által okozott szennyezés ellen létrejött nemzetközi megállapodás, a MARPOL előírja, hogy minimálisra kell csökkenteni a tengerbe jutatott hulladékot. A jelenlegi irányelv egyáltalán nem felel meg a nemzetközi elvárásoknak az egyezményt nem alkalmazza, nem valósítja meg ez az elavult európai irányelv. Az Európai Unió számára kötelező előírás, hogy javítsuk a helyzetet, és ezzel itt a szakbizottságban foglalkoznunk kell. Én azt támogatnám, hogy csökkentsük a tengeri eh, szennyezést, és eh, javítsuk a kikötők felszerelését a jelenlegi szabályzás eh, aktualizálásával. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a halászati szektor ugyanakkor tovább működhessen. Köszönöm szépen, Nikola. Son, Son Kelly, tessék. Mikrofon szeretnék köszönni az előadónak és a bizottságnak. Úgy gondolom, hogy nagyon időszerű ez a kérdés. Mindjárt tisztában vagyunk vele, és egyre inkább tisztába jövünk vele, hogy milyen szörnyű károkat okozunk a tengeri környezetnek. Jó lenne, hogyha ennek véget vethetnénk. A bizottság javaslatára annyiban reagálnék, hogy nagyon úri emberhez méltó, hogyha ösztönzőkről, meg ilyesmikről beszélünk állandóan. Én szeretném, hogyha kötelező rendelkezésekről is szó lenne, és valamilyen ö, pénzbírságot is elő kell irányozni, illetve fizetni, fizettetni kellene a hajókkal a megbecsült szennyezés arányában, hogy mindenképpen gazdasági hasznot is hozzon, hogyha betartják a szabályokat. Tehát ezzel foglalkozunk. Nagyon szép az, hogyha ösztönözzük őket, de Persze nagyon fontos, hogy meg lehessen szabadulni törvényesen a hulladéktól, de legyen egy megbecsült környezetterhelési díj annak alapján, hogy körülbelül mennyit szennyezhettek, és akkor ezt igazi ösztönzőnek tekinthetjük. Köszönöm, Sean. Lina Enström. Köszönöm, elnök úr, és köszönet természetesen az előadónak én üdvözlöm ezt a javaslatot a hulladékok begyűjtéséről. Nagyon jó javaslat, és különösen támogatom a 100%-os közvetett hulladékdíjat. Ez azt jelenteni, hogy minden hajónak fizetni kellene mm, nem feltétlenül a térfogat alapján, így mindenki ösztönözve lenne, hogy a parton rakja ki a hulladékot. A parlament az óceánok kezeléséről januárban elfogadott dokumentumban követelte ezt. A halászhajók esetében és a hobbihajók esetében közvetett díj nagyon jó elképzelés, jó kezdet lesz ez, de tovább kell majd menni az úgynevezett szellemhálók, a tengerben hagyott halászhálók nagyon súlyos kárt okoznak, hulladék egyben a halakat is gátolja a mindenfajta halászati felszerelés tengerben hagyását tiltani kell. A kivétel csak az képezheti, hogyha véletlenül történik ez meg, de hát ez elég nehezen értelmezhető. Ugye az irányelvben gyakran szerepel a véletlenül elvesztett halászati felszerelés, ezt pontosítani kell. Aztán a visszaforgatása a halászati felszereléseknek fontos, és a felelősség rendszerét ki kell itt alakítani, hogy ösztönzve legyenek a halászhajók. Az logikus, hogy harmonizált normákat kell tartalmaznia a most tárgyalt szabályozásnak is a halászati felszerelésekkel kapcsolatban. Köszönöm. Linál, köszönöm. Peter, tessék. Köszönöm, elnök úr szeretném most nyomatékosan felhasználni a lehetőséget arra, hogy egy dologra hívjam fel a figyelmet, a e, halászat e, szerepét ebben az egész e, témában. Ugyanis a halászatnak van egy gyakran elfeledett aspektusa is. Ez egy ismert európai probléma, one size doesn't fit all, tehát nincs egy recept mindenre, és ez a halászhajókra is vonatkozik. Most miről akarok konkrétan beszélni? Évek óta már megy egy nagyon sikeres program, a holland, belga és ír halászhajók vesznek részt ebben a programban. Fishing for Litter az elnevezés ennek a programnak. Mit csinálnak ezek a halászhajók? A programmal résztvevő halászhajók önkéntesen néhány napig, sőt időnként hetekig is a tengereken hulladékot gyűjtenek össze, különböző típusú hulladékokat. És az elmúlt évben ezek a halászhajók 300 ezer tonna hulladékot hoztak ki a partra, partokra. Hogyha egy ilyen rendszert egységesen alkalmaznánk, és a halászhajók részvételével. Egy ilyen sikeres program, amit a halászhajók már évek óta végeznek, az amit a három országban, ezt tehát ki terjeszthetnénk, ezt ki lehetne építeni ezt a programot, és más tagállamok halászhajó is részt vehetnének ebben a programban. Itt nem, kicsit egy-két pontját ki kellene igazítani a programnak, de a keretet lehetne alkalmazni, tehát a halászhajókat arra kellene biztatni, hogy vegyenek részt, vagy tovább folytassák a hulladékok összegyűjtését, és ki lehetne terjeszteni, mint mondtam, a programot más országok halászhajóira is. A 9. ponttal kapcsolatban, a mentesítések kapcsolatban módosítókat fogok eh, benyújtani. Ez a eh, mentesítés, ami vonatkozik, eh, vonatkozhatna az ilyen programban résztvevő hajókra is, és velinám a többi országot is, hogy csatlakoztassák a hajás hajóikat, halászhajóikat ehhez a e, programhoz. Én mindent meg fogok tenni, hogy ez a sikeres kezdemény, ennek a három országnak a sikeres programja folytatódjon. Merci, Peter. Köszönöm, Péter, nagyon köszönöm. Én is részt vettem, egyébként még mindig e, részt veszek a WF NGO-nak védnöke vagyok, mint tudják, ez az a szervezet, amelyik Osztendében székel, és a műanyag hulladékot gyűjti be. A régiómban én is foglalkozom ezzel. A, a MOVE főigazgatóságnak adtam meg a szót az előbb. A, Márénak nem, véleményt fogalmazunk itt meg, de a TRAN ö, ugye szakbizottság a gazdája az illetékes bizottság ennek az ügynek. Máre főigazgatóság, köszönöm szépen elnök úr, hogy megadja a szót, de nagyon rövid leszek, mert ez a javaslat az Európai Bizottság kezdeményezése, és mi mindig egy hangon nyilvánulunk meg, úgyhogy a DG Move-os kollega fog minden konkrétumra válaszolni, de azért esetleg némi kiegészítéssel tudnék szolgálni, már csak azért is, hogy a képviselők által felvetettekre reagáljak. Először is az Európai eh, Bizottságnál minden szempontból megvizsgáltuk a javaslatot, kör, közlekedési, környezetvédelmi, halászati szempontból is, és meg vagyunk győződve róla, hogy először is jó ötlet ez, másfelől nagyon érdekel, hogy önök mit mondanak, és figyelembe fogjuk venni. Engström asszony például néhány konkrétumot vetett fel az Európai Parlament hulladékkezelési álláspontjával kapcsolatban. Nagyon helyes, hogy megemlítették a szeméthalászat témáját. Nos, a tervezet olyan díjrendszert javasol a tagállamoknak, ami nem hozná hátrányos helyzetbe azokat a halászokat, akik kihozzák a hulladékot a partra. Tehát gondoskodni kell arról, hogy ne legyen drágább ez a rendszer azoknak, akik rendesek és kihozzák a szemetet, mint azoknak, akik beledobják a tengerbe. Súlyos probléma a tengerben összegyűlő műanyag mennyisége. Azt is szeretném még hozzátenni, hogy Európa és így az EU halászati alapja is segítséget nyújt az ilyen kezdeményezésekhez. A halászati alap 220 millió eurót szánt a több éves költségvetés ideje alatt ezekre a tevékenységekre Nyilván a tagállamoknak, a nemzeti hatóságoknak kell erről dönteni, de örömmel nyugtázzuk, hogy háromszoros pénzt szánnak erre a jó célra, mint a korábbi időszak alatt. Az Európai Bizottság egy pályázatot is közé tett, projekteket várunk, határon túl nyúló módon, amelyek arra irányulnának, hogy a tengerből eltávolítsák a hulladékot. Néhány héten belül ö, érkeznek, vagyis ö, alakul ki az eredménye ennek a pályázatnak. A ma tárgyalt jogszabálytervezeten kívül egy csomó minden mást is teszünk, és úgy gondoljuk, hogy jó irányban haladunk. Köszönöm szépen, Bernár! visszaadom a szót Klaudiának, hogyha szeretne még reagálni. Nem, akkor folytatódik a folyamat. Ez volt az első eszmecsere ebben a témában. Most pedig folytatjuk a 11-es napi rendi pontunkkal, amely pedig a bizottságnak az egy, egyik közleménye, még mindig ugyanebben a témában járunk, a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról van itt szó. Méghozzá ezt a jelentést az LKR kapta. John Flack ott neveztük ki jelentéstevőnek, viszont úgy látom, hogy John nincs itt. Nincs itt John. Á, te fogod John Flackot helyettesíteni? Jó. Most már értem. Tehát először a bizottságnak a prezentációját fogjuk meghallgatni, majd pedig értem, hogy Tomazics asszony Flack urat helyettesíti, igaz? Így van. Akkor majd odaadom, neked adom a szót a bizottság prezentációja után. Most azonban a bizottság következik. Először az ENVI szakbizottság Gósári úr, akit nem tudom, hogy hol van, itt van, itt van velem szemben, de Cseli úrnak adnám meg először a szót, és utána Bernárnak. Cseli úr, az öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Örülök, hogy itt lehetek és beszélhetek az európai stratégiáról, amely a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepére vonatkozik, és amely január 16-án jelent meg egy szélesebb, egy nagyobb csomag keretében, amelyet a bizottság ugyanebben az időpontban jelentett be, és amely pont a kikötői befogadó létesítményekkel kapcsolatos, erre DJ Move tért ki az imént. Ebben a csomagban mm, több más téma is előkerült, valóban egy közlemény, amely a termék jogszabályok, illetve a vegyi anyagok, valamint a nyersanyagok közötti kapcsolatra vonatkozott, és amely nyomonkövetési keretet mm, irányzott elő a körforgásos gazdaságra való áttérés céljában a biológiailag lebomló műanyagokról is szólt ez az anyag. A műanyag stratégiát együtt azért dolgoztuk ki, hogy a műanyag, mint egy mindenhol használható anyag, amely mindenhol el is érhető, és fontos a gazdaság számára, megtalálja a megfelelő helyét az európai gazdaságban, amikor áttér a körforgáshoz gazdaság szintjére. A műanyag stratégiát Azért dolgoztuk ki, hogy intelligens, innovatív megoldást találjunk, amelynek gazdasági, szociális és környezeti pozitív hatásai is vannak. És amely ráadásul a a hulladék csökkenéséhez vezet, úgy, hogy közben az innovációt tűzi ki a zászlajára, és hozzájárul a munkahelyteremtés, a gazdagság és jólét megteremtése ben Európában. Mit is teszünk a műanyag stratégia keretében? Eldöntöttük, hogy négy tengelyre fogunk fókuszálni. Először is arra, hogy a műanyag a jövőben a gazdaságban jobban felhasználható, jobban újra felhasználható legyen. Tehát már az előállítás során, illetve a műanyag, illetve a műanyag tartalmazó termékek előállítása során már nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy az újrafelhasználás könnyebb legyen vagyis egy jól működő piacot szeretnénk látni a másodlagos nyersanyagok területén ezért van szükség erre az interfészre a vegyi, anyagok, a mű, vegyi anyagokra, a műanyagra vonatkozó jogszabályok között. A második fontos pontja ennek a stratégiának az az, hogy kevesebb műanyag kerüljön a környezetbe. Itt már igen szoros a kapcsolat az Önök szakbizottságának munkájával, ugyanis nem csak arról van itt szó, hogy erősítjük, felerősítjük a hulladék gazdálkodást, a hulladék gyűjtést, vagy hogy jobban szervezzük a tagállamokban a hulladékkezelést, hanem egy közvéleménynek a az érdeklődésre is számot tartó problémát próbálunk itt kezelni, méghozzá a tengerben, a tengeri hulladéknak a kérdését. A folyókban, az óceánokban, a tengerekben jelentős a hulladék, ezek a partokra is eljutnak. Ott vannak ezek a makro, illetve mikro műanyag hulladékok, amelyek mindegyikére különböző megoldást kell adnunk. Erre majd a későbbiekben vissza szeretnék térni. A következő pont pedig a műanyag gazdaságnak a kezelése a kutatási főigazgatósággal együtt egy kérdőívet hoztunk létre, amelynek a keretében a következő a Horizont, 2, a Horizont 2020-ból egy jelentős forrást el szeretnénk különíteni a következő több éves pénzügyi keret végéig erre a, erre a témára. Egy globális értékláncot kell itt látnunk, amely nemzetközi erőfeszítésekhez vezet, annak érdekében, hogy a műanyag hulladék ne kerüljön a környezetbe. Elkötelezettek vagyunk, multilaterális tevékenységet végzünk, és a G7, G12, illetve ENSZ szinten is működik ez az együttműködés. Az elte van is már egy munkacsoport, amely a tengeri hulladékkal foglalkozik, és amely a 2019 márciusi környezetvédelmi csúcs, ENSZ környezeti csúcs csig még többször össze fog ülni. Nemzetközi, regionális és nemzeti szinten is fontos a műanyag hulladéknak a kezelése és annak az elérése, hogy ez ne kerüljön a környezetbe. Konkrét intézkedéseket javasol a bizottság, méghozzá azon témák esetében, amelyek az önök szakbizottságát szorosan érintik. Itt a mm, műanyag hulladékoknak a tengeri, tengerbe való jutásának a megelőzése az egyik tevékenység. A DigiMove képviselője erről már beszélt. Számos olyan intézkedést is javaslunk, amelyek jelenleg az egyszer használatos műanyaggal kapcsolatosak, illetve mm, lehetséges intézkedések, amelyek a mm, halászati eszközöknek a tengerbe dobását illetik. Tudjuk, hogy a műanyag stratégia elfogadásakor Timmermans első elnök úr Esol elnök úr bejelentette, hogy jogszabályozási javaslatra van szükség, ezen már dolgozunk, és hogyha minden a tervek szerint megy, akkor ezen kettő téma esetében még a parlamenti határidő előtt sikerül majd ö, eredményeket felmutatnunk. Ami a nagyobb támogatást illeti a tagállamok felé, a, mm, a, hullad, a tengeri hulladék kezelésének kapcsán, ez is egy olyan téma, amelyen még dolgozni fogunk, és meg fogjuk nézni, hogy a biológiailag lebomló hulladékok, hogyan, termékek hogyan oldhatnak meg a tengeri hulladék kérdését és a biológiailag lebomló mm, anyagok használata mennyire lehetne fontos ebben a tekintetben. Ami a mikrohulladékokat illeti, ott vannak az úgynevezett toxinére lebomló műanyag termékek. Látjuk, hogy nem látjuk, hogy ezen műanyagok használata bármiféle jótékony hatással lenne a környezetre. Éppen ezért szeretnénk ezt be, betiltani, mert a Helsinki ülésen erre ki fogunk térni. Láthatjuk azt is, hogy milyen területeken szeretnénk még korlátozásokat bevezetni, kozmetikumok, háztartási szerek esetében, amelyek tartalmaznak mm, műanyagot. A munka folyik, a szakpolitikákat, a szakpolitikai opciókat, a mikroműanyagok rész területén vizsgáljuk, és a mikroműanyagok azok más termékekből származnak, textilből, illetve ö, gumiból. Meg kell még néznünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy már a termelés során elcsípjük a műanyagot. Ez fontos lesz a, abban, hogy európai szinten kezeljük a tengeri hulladékokat. A kettes függelék ennek a közleménynek számos ajánlás a tagállamoknak, illetve a hatóságoknak, amelyekkel ö, arra szeretnénk felhívni ezen szereplők figyelmét, hogy mit tehetnek még a tengeri hulladék csökkentése érdekében. Ott van a tengeri jogi egyezmény is, ezért is próbálunk harcolni a tengeri hulladékok ellen. Azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy vezessenek be nagyobb felelősség, nagyobb felelősségre vonó rendszert, mert ami a halászeszközök bizony történő hagyását illeti. Szerintünk meg kell még néznünk, hogy hogyan lehetne több újra felhasználható műanyagot újra felhasználni, és új termékeket készíteni belőlük. Ezek a kérdések, a témák, amelyek még várnak ránk. Látjuk majd, hogy lesz-e jogszabály, javaslat a halászeszközök tengerben való hagyásával, illetve általánosságban a mm, műanyag hulladékok tekintetében mélyebb egyeztetése van szükség a parlamenttel, illetve az Európai Tanácssal is. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Berne Friz, szeretnél valamit mondani? Nem? Akkor átadnám a szót. Tamazics asszonynak, aki ezen a délutánon Fleck kollégát helyettesíti tiéd a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Fleck úr szeretné, a tájékoztatnám önöket arról, hogy mi is az álláspontja, ugyanis nem tud most itt lenni. A nevében fogok felszólalni, de brit akcentussal sajnos nem tudok beszélni. Most beszéltünk a PFR, PFR ö, amely jó irányban mutat. Örülök, hogy láttam olyan bekezdéseket ebben a szövegben, amely támogatja a, a, a halászeszközöknek az elhagyás ellen való harcot, és amely az információ megosztást támogatja, valamint a Merpol Egyezmény által megszabott kötelességeknek a be tartását. Azonban a halászeszközök véletlen való elhagyásával is foglalkoznunk kell, ugyanis a műanyagok nagy része, amely a halász, vagy a hulladék nagy része, amely a halászatból származik, az elhagyott műanyag halászhálókból származik, Na de hogy harcolhatunk ezen hulladék ellen, amely több ezer, évente több ezer tengeri madarat folyt meg, illetve tengeri emlős, és amely az ökoszisztémát is károsítja. Hogyan, tudjunk, hogyan tudunk ezen kihívásokkal megfelelőképpen harcolni? Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Most pedig Renátem Brianónak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az Európai Bizottságnak is, ezért az, köszönöm ezt az új műanyag stratégiát, ami a körforgásos gazdaság dossziét illeti. Köszönöm az összes erőfeszítést, amelyel fenntarthatóbbá igyekszenek, igyekszenek tenni az európai gazdaságokat ez a téma, amelyel nem csak a halászati szakbizottságban kerül elő, hanem más szakbizottságokban is, azt látjuk, hogy a tengerről illetve a halászatról kialakult álláspont megjelenik, viszont itt több ponttal is kell egyszerre foglalkoznunk. Először is, amit ön is mondott az imént, vagyis az, hogy a halászok, ők műanyag hulladékok előállítói is. Éppen ezért mindenféle stratégiát ki kell dolgoznunk, ugyanis a halász, hogy a halász hálókat ne hagyják a tengerekben, és ezeknek a hatását csökkenthessük másrésztől viszont a halászok, a halász ágaz, a halászati ágazat maga is áldozata a tenger a tengeri ö, hulladékoknak, ugyanis a tengeri hulladékoknak a nagy része nem a tengerből származik, hanem a szárazföldről. Ha tehát, hogyha valaki a tengerben dolgozik, akkor a szárazföldi hulladékok áldozat tává válik. Ezek a hulladékok rosszat tesznek az ökoszisztémának, kártékonyak, és nem csak a makro, hanem főleg a mikro műanyagok ártalmasak a tengeri környezetre. Mindannyian együtt dolgozunk azért, hogy lehető legjobban csökkentsük ezeket a hulladékokat, valamint az összes műanyag csomagolás 2030-ig újra, újra hasznosíthatóvá tegyünk. Próbáljuk a halászokat bevonni ebbe a munkába. Az előző dosszié esetén is beszéltünk már arról, hogy a halászok fontos szereplői nyilvánvalóan ennek az ágazatnak. És a kutatást is a szolgálatunkba állítjuk, annak érdekében, hogy lássuk, hogy a mikrohulladéknak mikro, milyen hatása is van a táplálékláncra, ugyanis a halászok által kihalászott mikroműanyagok bekerülnek a táplálékláncba ez is tehát ennek a dossziénak a részét képezi, ezzel is foglalkoznunk kell. Érdekes lesz ez a munka a kollégákkal, az Európai Bizottsággal. A munka során remélem a lehető legjobb eredményeket fogjuk elérni. Köszönjük Renate, Sean Kelly. Köszönöm a jelentéstevőnek, várom már a munkát. Szerintem ez egy nem megosztó téma lesz, ugyanis mivel mindannyian egyet kell, hogy értsünk abban, hogy a szennyezés, a műanyag szennyezés, a melléktermékek által jelentett mm, hulladékok ellen harcolnunk kell. A közvéleményt is tájékoztatni kell arról, hogy micsoda károkat okoznak ezek a hulladékok. Ahogyan az Európai Bizottság jelen, jelezte, ez egy összetett kérdés. Az embereknek a nagy része nagy, részét, nagy része ö, aggódik és mérges, amiatt, hogy egy ilyen, ö, ilyen szennyezés már régóta működik és működhet. Mi előjárhatunk ebben a témában? a műanyagra, illetve a körforgásos gazdaságra, hogyha a hangsúlyt helyezünk, az önmagában már nagyon jó, ugyanis ez önmagában megoldást jelenthet, és csökkentheti a szennyezéseket. Egy másik dolog, amelyre már kitértünk, az a, mm, az újrafelhasználás. Szerintem egy általánosabb képet is látnunk kell, amelyet a bizottság fel is fel is vázolt már a, a festékek, a háztartási szerek esetén is fontos elérni, hogy ezek a termékek ne legyenek károsak a környezetre. Ami a javaslatot illeti, alaposan be kell fektetnünk a kutatásba, erre ugyanis szükség van a körforgásos gazdaság megteremtéséhez, és a műanyag hulladékok jelentette szennyezéssel való leszámolás szempontjából is. De már láthatunk is előrehaladásokat, úgyhogy nagyon köszönöm. Köszönöm, Son. Van esetleg John Flecknek, akit Tomázics asszony képvisel bármi hozzászólni valója, mondani valója nincs. Nincs, akkor köszönöm John. Köszönöm, John. Nagyon köszönöm. ...23-24-én áprilisig várjuk a módosítókat. Június 20-án fogunk a szakbizottságban szavazni, és júliusban pedig az NB szakbizottságban. Nagyon köszönöm, most pedig a zárt ülésünkre térünk át ugyanis a halászati egyezményekről fogunk beszélni, ez egy eszmecsere lesz a bizottsággal, bizottsággal, hogyha valaki nem kell, hogy itt maradjon, nem szabad itt maradni, azt kérem, hogy távozzon, a többiek pedig maradjanak.